Good evening. Uh, welcome to our final. 28. napja tart tiltakozó akciónk a parlament vezetősége által egyoldalúan bevezetett nem méltányos munkafeltételek miatt. A konfliktus megoldása érdekében politikai mediációra van szükségünk, illetve a tolmácsok közvetlen bevonására a tárgyalási folyamatba. Ezért sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tolmácsolást a napi rendszerinti időpontig biztosítjuk csak. Köszönjük megértésüket! Uh, Tájékoztatni szeretném önöket, mondja az elnök úr, hogy Morales elnök úr betegsége miatt nem tud itt jönni, ezért én fogom elnökölni, társelnökölni ezt az ülést. A, folytatjuk a Cambridge Analytica ügyben tartandó meghallgatásainkat. Az első 25-én volt. Április 12-én döntött úgy az elnökök értekezlete, hogy meghallgatásokat tartunk. Ezt a mai meghallgatást is kulcsfontosságú szereplőkkel tartjuk, akik a Cambridge Analytica és a Facebook botrány szakértői. Ennek a mai meghallgatásnak az a célja, hogy mélyebbre ásunk, a kulcsfontosságú tanulságokat levonjuk, és meghatározzuk, hogy mi az előremutató út az rendelkezésünkre álló Európai Uniós eszközök felhasználásával. A kiberbiztonságról és a közösségi oldalak piaci pozíciójáról fogunk beszélni, valamint a fogyasztók digitális platformokba vetett bizalmáról. Az eddig tartott a kettő és a harmadik meghallgatás nagyon hasznos információkkal szolgált, ez a mai harmadik rész pedig a megoldásokra és a probléma orvoslására fog központosítani hogy meg tudjuk oldani a problémákat, amiket eddig sikerült azonosítanunk, és biztosítsuk azt, hogy az Európai Uniós állampolgárok alapjogai nem sérülnek, konkrétan a magánélethez való jog, az adatvédelemhez való jog, és az a jog, hogy igaz, tisztességes és pontos információt kapjanak és tudjanak megosztani. Nagy örömmel látom itt a biztosokat, akik ellátogattak hozzánk. A parlament a Facebookot is többször megkérte, hogy képviseltesse magát. A cég struktúrájából mindig a releváns vezető el is jött hozzánk a mai alkalomra. Sheryl Sandberg asszony a Facebook operatív igazgatója érkezett el. Eh, őt hívtuk meg, de a Facebook úgy döntött, hogy Lord Ellent, a szakpolitikai megoldásokért felelős alelnököt küldik el. Nagy örömmel üdvözöljük. Fontos hallani azoktól, akik felelősek azokért az osztályokért, és amelyek relevánsak -e botrány szempontjából, akik felelős pozíciót töltenek be, és döntéshozatai szerepük van a cég vállalati struktúrájában, különösen egy olyan ülésen, ahol olyan konkrét intézkedésekről fogunk hallani, amelyeket a Facebook szándékozik megtenni annak érdekében, hogy meg tudjon felelni az alapjogi elvárásoknak, és véget tudjon vetni a jogsértéseknek. Reméljük, hogy a mai meghallgatás után kapott, a során kapott válaszokat kielégítőnek fogjuk tartani. Hölgyeim és uraim, kezdjük meg a munkát. Emlékeztetnék a mostani meghallgatásunk szabályaira. Azért, hogy a lehető legkonstruktívabb és informatívabb legyen a mai ülésünk. Az ülés előtt a politikai frakciók úgy döntöttek, hogy a DONT rendszer értelmében fogjuk elosztani a felszólalási lehetőségeket. Mindenki, mindegyik szekcióban 15 kérdés feltételeire lesz szükség. A frakciók leadták azon neveket, akik a frakciók nevében fel fognak szólalni. A felszólalók listáját tehát összeállítottuk, és ennek alapján fogják a képviselők megkapni a szót. A panelisták prezentációi után először az illetékes szakbizottságnak fogom megadni a szót, ezután pedig rátérek a már korábbiakban felállított felszólók listájára. Az elnök, a, a, illetve, tehát a szakbizottság elnök és a felszólók listáján szereplő képviselők is egy darab kérdést tehetnek fel, egy darab panelistának célozva, maximum egy percben. A panel részvevőjének pedig kettő perce lesz a válaszadásra. Bárki, aki ezen az időkereten túllép, elveszük tőle a mikrofont, és meg fogom lengetni ezt a kalapácsot, hogy mutassam, hogy lejárt az ideje. Hogyha a listán szereplő személy nincs itt, a következő embernek adom meg a szót. Nagyon kevés időnk van, és nagyon fontos ez a meghallgatás, ezért szigorúan be kell tartani az időt, keretet. Most azonnal tovább is lépünk a meghallgatás sorozat negyedik szekciójára, de mielőtt megtennénk ezt, még az elnök úr nagyon kedvesen megadja a tolmácsoknak is a szót, akik egy üzenetet szeretnének beolvasni, akkor ezt még egyszer megtesszük. 28. napja tart tiltakozó akciónk a parlament vezetősége által egyoldalúan bevezetett nem méltányos munkafeltételek miatt a konfliktus megoldása érdekében politikai meditációra van szükségünk, illetve a tolmácsok közvetlen bevonására a tárgyalásokba. Ezért sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tolmácsolást csak a napi rendi szerinti időpontig biztosítjuk. Köszönjük megértésüket! Thank you very much. We will... Az elnök úr nagyon kedvesen köszönetet mond. Megkezdődj tehet a meghallgatást Lord Ellen, a Facebook szakpolitikai megoldásokért felelős alelnöke az első hozzászóló, maximum 10 percet kap. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Köszönöm szépen a meghívást, hogy felszólalhatok a két előző találkozót követően, amikor Mark Zuckerbergkel került sor meghallgatásra, illetve a Facebook vezető tisztviselőivel, tisztségviselőivel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy hogy eljöttem ide, ellátogattam önökhöz, és válaszokat adhatok a Cambridge Analytica, illetve az ezek által, a botrány által felvetett kérdésekkel kapcsolatban válaszokat adhatok. És most azokról a dolgokról fogok beszélni, szakpolitikai um, megoldásokról, amelyekkel ezekkel orvosolni lehet a felmerült problémákat. Három területre fogok kitérni. Az első az adatvédelem, a második a, az választások integritásának védelme, a harmadik pedig az online tartalmakkal kapcsolatos biztonság, illetve védelem. Az adatvédelemmel kapcsolatban. Ugye, ha meggondoljuk, ne felejtsük el, hogy már évekkel ezelőtt is reagáltunk a harmadik felek által adott alkalmazásokon keresztül történő adatokhoz való hozzáférés, és hogyha és 2014-ben is, 2015-ben is bizonyos átmeneti idő után korlátoztuk ezeket a hozzáféréseket. Tehát nagyon konkrét oka ennek a problémának, amit dr. Kögen rámutatott, ezt kezeltük 2014-ben és 2015-ben, és hogy elmagyarázzam azt, hogy hogyan működik a platform, az az, hogy innovatív szolgáltatásokat támogató applikációkat nyújtottunk, ezt az emberek akarták, és ezek kell, az, az, az emberek adatain keresztül lehetett barátokat megtalálni. De aztán rájöttünk, hogy ez a modell túlságosan nyílt, és valóban ö, kárt tett az emberek, rombolt az emberek bizalmát, amit ezekbe a platformokba betettek. Azt múlt héten is hallottuk, ö, és az ö, ír ö, adatvédelmi biztos is megvizsgálta ezeket, és 2014-ben között változások is az európai szabályozókkal folytatott tárgyalások eredményei voltak. Azóta egy sor intézkedést jelentettünk be, amelyekkel a visszaéléseket lehet korlátozni, és áttekintettük a felhasználók visszajelzéseit, és arra biztatjuk az embereket, hogy, hogy harmadik felek alkalmazásait jelentség felénk, ha ezeket problémásnak ítélik meg, és proaktívan próbálják azonosítani az applikációkat, amelyek nagy mennyiségű adathoz férnek hozzá, vagy kezelnek. És ezen az alapon fogjuk to- fogunk tovább dolgozni ezen az átvilágítási eljárásban. Aztán a harmadik felek, például a készülékgyártók által ö, tett intézkedéseket is eltekintettük, hiszen ők is hozzáférnek bizonyos adatokhoz, és ez a kapcsolat is azon, műk, azon alapul, hogy mondjuk egy blackberry adott esetben a Facebookon kereszt, Facebook alkalmazáson keresztül adatot lehet továbbítani. Ami pedig az adatvédelmet illeti, nagyon fontos változás, az egyik legfontosabb változás a szabályozásban, az a GDPR-nek a bevezetése volt. Összeállítottunk egy csapatot, több száz műszaki és jogi szakértő segítségével tudtuk, már, tudtuk az korábbi szabályozásról áttérni az új GDPR rendszerre. És bízunk benne, hogy megfelel a szolgáltatásunk ennek az új rendeletnek. Persze az emberek ezt mindig kérdéssel, kétkedéssel fogadják, és mindig ellenőrzik, és kapunk panaszokat, kapnak panaszt a az adatvédelmi hatóságok, és ez egy teljesen természetes dolog, de biztos, biztosak vagyunk benne, hogy a végeredmény megint csak az lesz, hogy megfelel a törvényi előírásnak a szolgáltatás az amit nyújtunk. Az első fontos dolog, ahol mind dolgoztunk, az a kiberbiztonság. Látjuk azt, hogy a politikusok és a, az állampolgárok egymással kapcsolatot tartanak a szolgáltatásaink igénybevételével, ami nem lehetett volna lehetséges egy évtizeddel ezelőtt is akár. És pontosan ez a, ez a nyitottság ö, teszi sebezhetővé és hordozza azt a kockázatot, hogy egy kisebbség ezzel vissza tud élni. És most azért vagyunk itt, mert nem kellőképpen ö, voltunk tudatában annak aznak, hogy, hogy ezt a GSR hogyan tudja vissza, hogyan, hogyan tud ezzel visszaélni, és most a, ami történik, az az, hogy egy keresztfunkcionális csoportot hoztunk létre, hogy lássuk azt, hogy, hogy milyen potenciális fenyegetések létezhetnek. Például Mexikóra is nagyon odafigyeltünk, és hogyha megvizsgáljuk, akkor az OSZ részéről is az a nemrégiben lefolytatott olasz választásokkal kapcsolatban is nagyon aktívak voltunk és nagyon dicsérettel nyilatkoztak a munkánkról e területen. Aztán ugye a hamis hírek itt is számos megoldást találtunk arra, hogy ezeket szűrjük, ezeket azonosítsuk, és aktívan dolgozunk együtt a bizottsággal, hogy hogyan lehet reagálni úgyhogy lesz egy, egy eljárási kódex, egy gyakorlati kódex, és nagyon sokat dolgozik, dolgozunk ezen mi is, és mások, és a 2019-es európai parlamenti választások is nagy kihívást fognak támasztani, tekintve a különböző típusú fenyegetéseket, ezek nem egyformák, de természetesen a különböző nyelveken megjelenő fenyegetésre mind reagálnunk kell. Aztán bak igyekszünk lenni, a ViewAds nevű termékünk lehetővé teszi bárki számára, hogy megnézze a, egy valamely Facebook oldalon futó reklámokat. Tehát valaki, ennek ugye az a lényege, hogy ne csak egy kis töredéke lássa a Facebook felhasználóknak, hanem mindenki számára minden elérhető, minden reklám. És ezen a területen azt gondolom, hogy még sok tennivalónk van, hiszen nagyon nagy ér, érdek fűződik, például archívumok tekintetében és ugye lehetnek olyan ö, reklámok, amelyek le, könnyen megkönnyítik például a politikai ö, reklámok ö, dolgát is, kérdését is. Ö, egy tudományos kutatócsoportot is létrehoztunk, amely többek között megvizsgálja a közösségi médiának a választásokra gyakorolt hatását. Itt nagyon sok vélemény van ezzel kapcsolatban, de mivel nincsen konkrét adat tudtunk arról, hogy itt milyen hatásról beszélünk, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos nekünk, hogy a megfelelő megoldásokat tudjuk ezekre a kockázatokra adni, illetve a politika döntéshozókkal is le kell, nak is el kell gondolkodni, hogy ezen a területen melyek a legnagyobb kockázatok. Aztán ugye vannak más tartalommal kapcsolatos kérdések, itt, itt nagyon komolyan vesszük a felelősségünket, hogy a kártékony tartalmakat ö, szűrjük, nem akarjuk, hogy az emberek ö, sérüljenek, szeretnénk ha tudatában lennének annak, annak, hogy ilyenek létezhetnek, és itt főleg a gyermekek védelmére azt gondolom, hogy Reding biztos, a korábbi biztos asszony is, nagyon sok kíván, sokszor is, és intenzíven dolgoztunk együtt, és Gabriel biztossal is, e, és azt gondolom, hogy a biztonságosabb internet Európában része ennek az, hogy a gyermekek számára biztonságosabbá tegyük ezeknek a felhasználását és azt gondolom, hogy sikerült nagyot előrelépni, és szeretném elismerni, hogy igen, valóban kicsit lassan indult a részünkről a dolog, de azt gondolom, hogy felvettük a versenyt, a kesztyűt és a tempót, és átvettük a gyermekvédelmi, gyermekek védelme érdekében kialakított intézkedéseket, hogy mielőtt ezek terjedhetnének, már el is tudjuk őket távolítani, ezeket a tartalmakat. Éppen ezért együttműködünk a civil társadalom szakértőivel, illetve kormányzati szakértőkkel. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elkövetett hibáinkért számtalanszor elnézést kértünk, és nyilván van egy frusztráció is a dologban, hogy az ember elnézést kér az elkövetett hibákért, de azt gondolom, hogy valóban innovatív megoldásokat tudtunk letenni, és jobban, könnyebben tudjuk azonosítani ezeket a kockázatokat, fenyegetéseket, és jobb válaszokat is tudunk ezekre adni. És remélem, hogy erre kielégítő példát is fogok tudni adni. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. A Libe szakbizottság részéről szeretném föltenni az első kérdést. Ugye láttuk, hogy tényleg nagyon komolyan veszik a, ezt az egész kérdést, és igyekeznek válaszolni a kérdéseinkre és az aggájainkra. Azt szeretném tudni, hogy mikor fogják a WhatsApp kontaktokat, mikor fogják ennek a, ezek megosztását a Facebookkal megszüntetni, és hogy ez hogyan felel meg az új uniós adatvédelmi szabályozásnak, hogy miután a Facebook megválaszt, megváltoztatta az, az applikációk hozzáférését a Facebook adatokhoz 2015-ben, akkor ez mégiscsak valahogy lehetséges maradt, és elmondaná, hogy milyen lépéseket tettek arra, hogy a GDPR rendelkezésének megfeleljenek, illetve a magánélethez való jogot biztosítani tudják az emberek számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két percben elég sok mindenre kell válaszolni. Az első kérdés kapcsán egyértelműen szeretnék fogalmazni. Az adatvédelmi hatóságok panaszával szemben nem használunk semmiféle adatot, ami a WhatsApp és a Facebook között megtalálható kereskedelmi céllal. De vannak olyanok, amelyekre már utaltam, például a biztonság, a megértés szempontjából, hogyha valamilyen jogi platformról van szó, és egy másikon is előfordul ugyanaz, tehát meg kell értenünk ezt. Úgyhogy aktívan dialógust folytatunk egy csomó adatvédelmi hatósággal, akik felvetették ezt a problémát. És úgy gondoljuk, hiszünk abban, ami ma legálisnak minősített, és definiálni kell ezt a folyamatot, nevezetesen, hogy hol van a határ a közös instrukciók vonatkozásában. Másodszorban 2015 után mi volt a helyzet az applikációval? Nos, javítottuk az applikációkat az adatvédelem szempontjából, illetve a Facebookhoz való hozzáférés szempontjából, legalábbis amióta én a Facebooknál vagyok, ezt mindig is fejlesztettük. Szeretnénk-e többet tenni? Nyilván eddig is tettünk többet, fogunk is, illetve a bizottságban elhangzott az is, hogy vannak olyan applikációk, amelyekkel kapcsolatban nem igazán tudtuk, hogy ez a probléma felmerül, de most már sokkal szigorúbbak a rendszerek, hogy ne tudjanak visszaélni vele. Aztán, ami az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelést illeti több száz ember foglalkozott ezzel, hát nem kevés az az anyag, amit föl kell mérnünk, de ezzel kapcsolatban írásban többet tudok majd rendelkezésükre bocsátani. A Kulturális Bizottságból. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich möchte Facebook nochmal fragen. Wir haben das im, letzten Hearing schon getan, aber keine... Köszönjük szépen, megjött a mikrofon. Köszönöm szépen a szót. Még egyszer szeretném föltenni ugyanazt a kérdést, amit már korábban föltettünk, hát ha most kapunk rá kérdést, hogyan tudja fenntartatóan biztosítani, hogy az emberi jogok egyezménye a tizedik pont, illetve az alapjogok kartájának tizenegyedik cikkében szereplő követelményeknek ezek a, amelyek a szűrők, szűrőkre vonatkoznak, hogy ezt biztosítani tudják, hogy minden egyes felhasználó a lehető legszélesebb körű véleményeket szüretlenül és semleges módon kapja meg, hiszen én itt nagyon nagy veszélyt látok, és nagyon nagy kihívást a jövőre néz. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Megint csak a szándék a szolgálatainknak az, hogy nagyon sok információhoz hozzáférhessenek a felhasználók. És úgy gondoljuk, hogy hozzájárulunk a médiák pluralitásához, hiszen tanulmányok készültek arról, amelyek bemutatták, hogy valaki például egy közösségi oldalt használva szélesebb körű információhoz fér hozzá, mint korábban. Én például három televízió csatornát ismertem, és egyetlen egy újságot, amikor gyerek voltam, most már sokkal szélesebb körül az információ. Nos, megint csak a Facebookról. Ha az ember belogol a Facebookra, akkor van egy csomó hír, amelyet talál az ember, és kapcsolódik egy csomó más linkhez is, barátokhoz és egyéb forrásokhoz. Ezt nem a Facebook határozza meg. És az én tapasztalatom mindenképpen az, hogy mivel nagyon sok barátom hasonlóan gondolkodik politikailag, mint én, illetve ugyanúgy ö, gondolkodik a médiákról, mint én, ezzel együtt más és más a jellemzőnk. Megint csak olyan területről van szó, az algoritmusos átláthatóság szempontjából, egy olyan terület, amelyen sokat kell foglalkozni, és szívesen beszélünk erről a témáról. De a mi véleményünk viszont az, hogy elősegítjük a pluralitást a médiák terén. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Paolo Angel következik a néppárt részéről az AFKO-ból. <coughs> So, uh, thank you very much, uh, Chair. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A következőt szeretném megkérdezni. Ha nem tudja garantálni nekünk azt, hogy most létezik egy terv, amelynek célja, hogy elkerüljenek bármilyen politikai visszaélést vagy nem megfelelő felhasználását a Facebook platformnak, mert bizonyos sajnálatot tapasztaltunk, illetve olyan hozzáállást, viselkedést, ami teljesen jogos, sőt, ezt még dicsérettel is mértathatjuk, feltételezve, egy csomó olyan fajta viselkedésmódot, szakpolitikát, vagy politikai ö, megnyilvánulást, ami nem volt ö, helyes, de nincs semmi garancia arra, hogy ezt a jövőben el tudjuk kerülni. Köszönöm. Nos, azt gondolom, remélem, sikerült ecsetelnem a munkákat, amelyeket végezünk, végzünk, vagy legalábbis egyet-kettőt de nem hiszem, hogy más megoldás lenne, mint a partneri kapcsolat a megoldások elérés érdekében. Ott van például Olaszország. Az Agikommal, mint regulátorral, illetve a politikai pártokkal kellett együttműködnünk. Ez alapvetően fontos volt annak érdekében, hogy olyan modelleket hozzunk létre, amelyek nem csak hogy segítenek abban, hogy a platformmal visszaéljenek, hanem politikai szempontból semleges is volt. És megint csak hangsúlyoznám a Facebook álláspontját, mi sem választások, sem politikai viták során nem foglalunk állást. Szolgáltatásainkat minden legitim politikai szervezet számára rendelkezésre bocsátjuk, és hisszük, meggyőződésünk, hogy a választások szabályait a választásokkal foglalkozó regulátoroknak kell meghatározni. Technikai jellegű tanácsot adhatunk, de a végrehajtás az övék. Úgyhogy ez volna a kapcsolat közös megértés a politikai pártok, illetve a választásokat szervező regulátor között, hogy hol vannak a határok, illetve a mi e, műszakjaink között, illetve olyan rendelkezésekre van szükség, amely lehetővé teszi ennek megvalósítását. De hát még folyik ez a munka, és bármilyen struktúrát létrehozunk ennek érdekében, nyilván lesznek olyanok, akik ellene lesznek, és megint csak azt fogják mondani, hogy a partneri kapcsolat alapvetően fontos, nem csak egy konkrét probléma megoldás érdekében, hanem hosszú távon is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Birgit szíppel következik, szocialista Libe képviselő. Köszönöm szépen. A legutóbbi meghallgatásunkon az derült ki, hogy a Facebook szerződés kötött egy olyan applikációval, ami nyilvánosan kijelentette, hogy harmadik feleknek átad adatokat, és nincs harmóniában az ő ö, magánéletet tiszteletben tartó politikájuk a Facebookéval. Nem vallási vitáról van szó, hanem tér, tényről akkor megfeleltek az Európai Uniós törvényeknek, vagy nem. És az Európai Uniós jogszabályok szerint nem szervezhették ki a felelősséget. Tehát önök, a Facebook önök az ellenőrzői, az ellenőrei ennek a, az adathalmaznak, és jog szerint nem lehetett volna lehetőségük arra, hogy kiszervezzék a felelősséget. Ha ön azt mondja, hogy nem követtek el semmit, akkor a két percét arra használja fel, hogy magyarázza el részletesen, hogy mégiscsak hogy érti ezt, illetve hogyha ezt nem tudja megtenni, akkor hogy hogyan értékelik a Facebook hozzáférők adatainak a védelmét. Válasz. Hogyan működött a platform akkoriban? Két szerződésről volt szó ebben a kontextusban. Az egyik az a szerződés, amit a fejlesztő ír alá azért, hogy a Facebook platformhoz hozzáférjen. Ez nagyon világosan kimondja azt, hogy az adatokat, amiket kapott a fejlesztő, nem használhatja fel bizonyos célokra, például továbbadni, tovább értékesíteni nem lehet. És egy sor pontban konkrétan le van fektetve, hogy mit tehet és mit nem tehet az adatokkal. Ugyanakkor megvan a saját maga adatvédelmi politikája a fejlesztőnek is, és nem feltétlenül felelez meg a Facebook adatvédelmi politikájával. Az adatvédelmi politikájuk egyébként konkrétan összeütközésben volt azzal a szerződéssel, amit a Facebookkal írtak alá a mi közöttünk és a fejlesztő közötti szerződéssel tehát. a mi álláspontunk világos, ők sértették meg a mi feltételeinket, és az, hogy egyébként a felhasználók felé kötött szerződésekben ők mit írtak le, az számunkra nem releváns. A második része a kérdésének egyetértünk abban, hogy hatékonyan kell védeni az adatokat, pontosan ezért teszünk lépéseket ma is vizsgáljuk azt, hogy mit tesznek a fejlesztők az adatokkal, amikor ez kikerül a rendszerünkről kívülre. Ahogy már erről a korábbiakban is beszéltünk, egy nagyon érdekes kérdés merül fel, amit majd meg kell válaszolni, akár mondjuk az Európai Adatvédelmi Hatóság részvételével, hogy hol van az az egyensúly. Amikor kikerül a mi rendszerünkből az adat, és kiderül, hogy valaki hazudott nekünk, akkor lesz hát korlátozott mennyiségű technikai intézkedés, hogy megértsük, hogy mit tettek de a vég eredmény az az, hogy igazából soha nem szabadott volna adatot a rendszerből kiengednünk, és hát ez viszont az innováció és az alkalmazások fejlesztése szempontjából a nagyon komoly kérdéseket vet fel, hiszen ezek nem valósulhatnának meg az adatok átadása nélkül. Reding asszony. Köszönöm szépen, Ellen úr, a bevezetőjét. Azonban aggaszt az, amit mond. Én nem látok átláthatóságot, azt látom, hogy csökken a hozzáférés, sőt, diktatúra alakul ki. A, a Facebook diktatórikusan írja elő azt, hogy hogyan tudjuk felhasználni a Facebookot. A GDPR rendelet a alapvető adatvédelmi szabályokat írt elő. A Facebook hogyan értékeli a magánéletbe magától értetődően belemászó beállításokat, és azt, hogyha ezt ezt hogyan tudják összeegyeztetni azzal, hogy szabadon adott tájékozottságon alapuló beegyezésre van, beleegyezésre van szükség a felhasználók részéről, ahogy ezt a GDPR aláírja. Márpedig például norvég felhasználók is, és mások is azt nyilatkozták, hogy tervszerűen megtévesztették őket. A harmadik kérdésem, Amikor egy pop-upra hozzájárulást kell adni, akkor olyan technikákat alkalmaznak-e, amik arra ösztönzik az a fogyasztókat, hogy a számukra káros döntéseket hozzanak? Köszönöm a kérdéseket. Ami a GDPR-nak való megfelelést illeti, az egyik dolog, amit tettünk, összegyűjtöttük azokat az adatvédelmi beállításokat, amelyeket eddig nehéz volt megtalálni, és most összegyűjtöttük őket 20 helyről, a Facebook alkalmazáson belülről egy csoportba. Ezek könnyen hozzáférhetőek most már, egységesen hozzáférhetőek. Pontosan ez volt az a munka, amit elvégeztünk a GDPR közeletével, mert megértettük, hogy mennyire fontos, hogy az emberek megtalálják ezeket az ellenőrző beállításokat. A default beállítások szerintünk most már észszerűek. Egy közösségi háló attól értékes, hogy az ember megosztott valamit a barátaival. Tehát, hogyha megosztást a barátokkal észszerűnek gondoljuk, akkor szerintünk ez működőképes. Hogyan lehet most a Facebook szolgáltatásére feliratkozni? A szolgáltatás központi nyújtása szempontjából egy konkrét csomagot el kell fogadni az embereknek, a felhasználóknak, mert ez szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást nyújtani tudjuk. Vannak olyan dolgok, amikhez külön beleegyezés kell, ezeknek három területe van. Az arcfelismerés az egyik, az érzékeny adatok felhasználása az a reklámok kiválogatására, és a Facebookon kívüli adatok felhasználása szintén a reklámok személyre szabására. Hadd legyek világos bizonyos funkciókat azért ajánlunk, teszünk elérhetővé, mert azt gondoljuk, hogy ez az embereknek jó, és az ő tapasztalatukat gazdagabbá teszi. Választási lehetőségük van az embereknek, hogy ezt szeretnék, vagy nem. That's coming from ITRE. Uh... Nos, az ITRE részéről az innováció kérdése érdekel engem, a jövőbeli műszaki lehetőségek kérdése. Ezt tudjuk, hogy a, használják a mesterséges intelligenciát, amikor nagy adatok mennyiségekkel dolgoznak. Milyen forrásokat használnak a személyes adataimból, azon túl, amit én megadok, illetve ami a barátaimtól származik, és hogyha nem kereskedelmi célra használják, akkor használják-e még valamilyen célra? illetve a szűrés is kérdés számunkra. Tudjunk azt, hogy itt is szerepet játszik a mesterséges intelligencia. Tehát hol van a Facebookon belül eh, a morális döntés? Ki, milyen eh, osztály felel ezekért az algoritmusokért. Azt mondták, hogy azt, azt hallottuk, hogy eh, ezek átlátható dolgok, és ugye mivel az a cél ma, hogy, hogy ne forduljon elő még egyszer azt, hogy sérül az emberek bizalma, hogy mi, mint jogalkodók megtesszük a magunkét. Mit mondanak önök, hogy ö, pontosabban kell fogalmaznunk, hogy a különböző adatvédelmi problémákra megoldást találjunk, vagy pedig itt tervezési problémáról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez is egy jó pár kérdés volt. Az WhatsApp-al kapcsolatban csak hangsúlyozni szeretném, hogy a tartalmat az üzemetekben kódoljuk, úgyhogy az nem látható senki számára, aki a cégünknél dolgozik, és csak a küldő és a fogadó számára látható. A, a WhatsApp ö, eleve nagyon ki kevés adatot tartalmaz, és a tartalma senki más számára nem látható, csak a küldő és a fogadó számára. Ami az adatforrá, adatok forrását illeti. Ez elsődleges tevékenység, egy klasszikus példát szeretnék mondani, hogy az adatokat arra használják fel, hogy az említett kibertámadásokat megakadályozzák. Például egy aláírás sa így, egy, egy adott támadónak így és így ö, néz ki, és ezek az adatok is bekerülnek azokba a rendszerekbe, amiket azért használunk, hogy megvédjük, ö, megvédjük a felhasználókat, és ki, kiberbiztonságot tudjunk teremteni. És ezek nagyon fontos kérdések, erre vannak szá- kollégák a cégnél, és általában nagyon ö, szoros kapcsolatuk van a, ö, az kutatással, felsőoktatással és, és külső, szélesebb körű vitának nagyon örülnék. Nem gondoljuk úgy, hogy ö, ö, valamiféle elefántcsontoronyban hoznák döntéseket ö, a mesterséges intelligencia felhasználásával. Áprilisban hoztuk nyilvánosságra az átláthatósági jelentésünket, ahol részletesen elmagyaráztuk, hogy ö, automatizáltan hogyan lehet szűrni például a terrorista tartalmakat. Ami pedig az a jövőt illeti, válaszolom a párbeszéd, párbeszéd, párbeszéd. Olyan gyorsan haladnak a dolgok, hogy nem lehet lezárni a, a jogalkotást sem. Ez egy folyamatosan e, továbbmenő dolog. E, és akkor most az ITRE részéről e, Jecek kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Hallottuk újságíróktól, hogy a Facebook megfelelő Facebook használata mennyire befolyásolt akár az amerikai elnökválasztás, illetve a Brexit referendumnak a kimenetelét. És aztán most ugye a politikai reklámokkal, illetve a jövőre bekövetkező mm, Európai Uniós parlamenti választásokra való tekintettel. Ugye a Brexitnek ha hihetetlen hatása van, akkor azt gondolom, hogy elvárható, hogy megvizsgálja maga a Facebook is alaposan, hogy ezek az adatok mennyire befolyásolták a Brexit-tel kapcsolatos döntést. Köszönöm. Nos, ezen dolgoztunk kaptunk az Egyesült Királyság megfelelő kulturális bizottságával, és két dolgot vizsgáltunk meg. Az egyik az orosz beavatkozás, ahol megnéztük azt a csoportot, amelyet az Egyesült Államokban aktívnak találtunk, és úgy találtuk, hogy az Egyesült Királyságban ez a csoport minimálisan volt aktív, legalábbis a többi tevékenységhez képest elhanyagolhatónak nevezhető volt. Aztán megvizsgáltuk azt is, hogy vannak-e hasonló csoportok, mint az, amelyik Szentpétervárról ö, ö, működött, de nem találtunk. Nagyon alaposan körülnéztünk, de nem találtunk. De nyilván, ha valaki erre talál bizonyítékot, akkor ezt természetesen meg fogjuk vizsgálni, de eddig nem, talál, nem tárt fel az elemzésünk ö, ilyen csoportnak a tevékenységét. És hogy világosan lássunk, hogy hol tartunk ma, hol tartunk ma az az adat, amit dr. Kogen a JSR-en keresztül ö, gyűjtött, ugye az volt a feladat, hogy amerikaiak adatai gyűjtse, ő ezt ö, nem, nem európaiak, hanem amerikaiak adatait átadta az, az analitikának, Cambridge analitikának, és a Cambridge Analytica maga nem állt szerződésben senkivel, hogy a Brexit-tel kapcsolatban tevékenykedjen, egy másik cég volt erre ezzel megbízva, és és ezzel kapcsolatban az Egyesült Királyságban parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre ennek a vizsgálatára. Ez a jelenlegi helyzet, hogyha valaki másról van tudomása hasonló problémákról, azt szívesen látjuk. Tomás Sedovski következik. Köszönöm szépen, Ellen úr, hogy ellátogatott hozzánk, és tisztában próbálunk tenni dolgokat. Még mindig nem kaptunk három fontos kérdésre választ. Először is az algoritmusok kérdése. Tényleg meg tudja erősíteni, hogy az algoritmusuk megváltozott úgy, hogy most már lehetetlen egy harmadik öm, applikáció számára, hogy befolyásolja a felhasználó magatartását, illetve olyan hamis híreket tudjon generálni, amely befolyásolhatja a szavazati preferenciát mint például a Cambridge Analytica esetében. A második kérdés. Az is érdekelne minket, hogy ki és hogyan, ha tudja, befolyásolt választásokat és szavazásokat. Ugye a Macedon csoportotról is vannak mendemondák, keringenek hírek az orosz csoport mellett, és a harmadik kérdés, hogyha valaki törölni szeretné a Facebook fiókját, akkor ezt tényleg törlik, vagy csak valahol tárolják és felfüggesztik? Tehát lehet-e teljesen törölni ez a ö, kérdés? Nos, hogyha az ember nem akarja már használni a Facebookot, akkor deaktiválást vagy törlés lehet választani. A deaktiválás nem törli az adatokat, hanem csak azt mondja, hogy rejtsük el, és tartsuk meg, hát ha vissza akarok jönni, hogyha a törlés lehetőséget választjuk, akkor minden adatot kitörlünk, de várunk egy kicsit, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban valós a kérdés, hogy ne járjunk úgy, hogy valaki belép az ön fiókjába, és az ön ö, családi fotóit öt évre menőleg visszatörli, tehát ellenőrizzük, hogy hogy a fiók gazdája az, aki törölni akarja, és hogyha erről megbizonyosodtunk, akkor valóban néhány hét leforgása alatt ez a törlés meg is történik. És a másik kérdésekre a válasz az, hogy az algoritmusunk ma megpróbálja kevésbé prominensen mutatni, feldobni a hamis híreket. De ha valaki ezt pénzügy szerzési céllal teszi, ugye említette a Macedón csoportot, de vannak máshol is olyan csoportot, akik, akik pénzszerzési céllal kreálnak, generálnak hamis híreket, nyilván a politikusok híresek, tehát valaki rákattint, és ők így kapnak pénzt. Na most ez, ezt igyekszünk szűrni, azonosítani és megállítani. Na most mi van, hogyha ezt egy politikai párt csinálja a kampány részeként, akkor ott mit teszünk? Ugye azt mondom, hogy ezen a területen mi nagyon óvatosak vagyunk, és itt a választások szabályozóival kell együtt dolgozni, az egyik dolog a hamis hírekedés, a másik pedig valakinek a politikai megnyilatkozása, hogy hol van az a határ, ahol valaminek valamiben nem ö, illő beavatkozni, mert az valakinek a politikai véleménye, és mi az, amikor a szabályozó egyoldalúan megtehezi ez. De nyilván ez nem ugyanaz a kérdés, mint amikor hamis hírekről beszélünk. Thank you. Um, I have to... Pavel? Meg kell mondanom, hogy nem könnyebbültem meg, amikor azt mondta, hogy csak amerikai adatokat használtak, mert az amerikai választásokat, be, a választások befolyásolják Európát is. De, ami a kérdésemet illeti, a Facebook úgy befolyásolja a felhasználók viselkedését, hogy nem tudnak róla hogyan használják ezeket az adatokat, és milyen hosszú ideig. A második kérdése ugyan adott már választ, de aztán felmerült egy másik is. El tudja mondani, hogy kik voltak azok, akik tényleg a Facebook adatokat rossz célra használták fel? A Facebook analitikán vagy máskon keresztül? Politikai pártok, vagy magánszemélyek? Kik voltak azok, akik a nyomozásuk eredményeképpen kiderült, hogy nem megfelelő célra használták fel ezeket az adatokat. Köszönöm. A úgynevezett social plugin. A Facebook weboldalnak csak egy kicsi része ez, amikor az ember letölti, és egy csomó közös funkcióra vonatkoznak, és hogyha más dolgokat töltenek fel, például egy térképrészleteket, fényképeket, akkor adatokat küldenek a szolgáltatónak, és gyakorlatilag egy logot készítenek. Ez igaz mindenkire, aki oda ellátogat. Nos, ami a magánszférára vonatkozó irányelvet, illetve az általános adatvédelmi rendeletet illeti, ez igaz ezekkel kapcsolatban is. Ezek a logok Facebook felhasználóhoz kapcsolódnak, és a magánszférára vonatkozó szakpolitiká védelmét élvezik. Mert hogy részévé válnak ezek az adatok. Amikor nem Facebook felhasználóról van szó, akkor csak rövid ideig tároljuk ezeket, és a korlátozott célra használjuk fel. Általában tíz napig tároljuk az adatokat, e, általánosságban, hogyha esetleg további információt szeretne még, ezt tudok küldeni, ezt analitikai és biztonsági oknál fogva tartjuk ezt a tíz napot. Akár csak a legtöbb más ilyen jellegű funkciót biztosító cég. Végül pedig az azonosított cél személyek vannak olyanok, amelyek állami szférába tartoznak, mint a Szentpétervári csoport, de van egy csomó olyan ö, nyomozás, amit nem mi végeztünk. Például az Egyesült Királyság információs ö, szakbizottsága a politikai pártokra vonatkozóan, ők viszont sokkal többet tudnak erről, mint mi. Köszönöm, elnök úr. Áprilisban a Facebook egy kis cég Victoria Kanadában ö, levő adatait felfüggesztette. Ez már utalt arra, hogy úgy érezték, hogy nem minden oké. Okay és kétségtelenül az történt, hogy enélkül, nélkülük nem tudtuk volna megtenni mindezt. Az EU referendum nagyon sok befolyást biztosított, úgyhogy nagyon szeretnénk tudni, hogy ez fair módon történt-e. A Eddig ugye nem adták át az Egyesült Királyság parlamentjének az adatokat. Kész volna a Facebook arra, hogy minden reklámot átadjon, amit az Egyesült Királyság választóinak küldött a kezdetek kezdetétől. Meg tudja mondani, mennyi pénzt kik költöttek, milyen reklám célra és milyen adatok alapján. Köszönöm. Tehát folyik egy aktív folyamat, tárgyásokat folytatunk a bizottsággal. Csak hadd fogalmazzak egyértelműen voltak aggájaink az AIQ-val kapcsolatban, mert potenciálisan kapcsolódtak a Cambridge Analytica-hoz, úgyhogy nagyon óvatosan jártunk el. Mert ugye ez az állami szférában volt, a választási bizottságnak biztosítottuk ezt az információt, és ezt nyilvánosságra is hozták. Ezért függesztettük fel minden egyes szervezet vonatkozásában, akikkelről feltételeztük, hogy a Cambridge Analytica-hoz valamilyen módon kapcsolódtak ilyen adatátadást illetően. Mindezonáltal. Megint csak. Egy bizonyos mennyiségű információ már is rendelkezésre állt. Az AIQ legitim szolgáltató volt, legitim politikai kampány során, Úgyhogy fontos kérdésekkel kell foglalkoznunk a harmadik félnek kiszolgáltatott adatokkal kapcsolatban. Foglalkozunk ezzel, és jeleztük a bizottságnak, hogy amikor már úgy érezzük, hogy nyilvánosságra hozhatunk bizonyos adatokat, akkor ezt meg is tesszük, meg az információt is, úgyhogy hamarosan erre sor is kerül majd. A két percet felhasználhatom egy kiegészítő kérdése? Nem. A következő Mercedes. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik számomra, hogy a gond a felhasználók profilizációja. Egyébként felhasználják ezeket az adatokat, és ezt tudjuk napi szinten. Általában kereskedelmi célra terjesztik, a politikai jellegű az, hogy úgy mondjam, új fejlemény. De a lényeg nem a terjesztés, ha nem volna erre lehetőség, akkor nyilván nem lenne ingyenes a rendszer. Úgyhogy nyilván a rendszer ingyenessége az, ami a problémát okozza, akár csak az a probléma, amit a digitális identitás jelent mert azt mondja ön, hogy akkor törlik az adatokat, hogyha bizonyára tudják, hogy az adott személy szeretné törölni. De ha nincs digitális identitás, akkor hogyan bizonyosodnak meg erről? Köszönöm. Az első kérdést illetően a feladatunk az, hogy szolgáltatást nyújtsunk, ami a legtöbb embert összeköti, és ez világszerte így van. A véleményünk az, hogy annak érdekében, hogy minél több embert összekapcsolhassunk, ingyenesnek kell lenni a szolgáltatásnak, ha az emberek ezt használják, és végül is a reklám a legjobb opció annak érdekében, hogy elég drága és széles körű szolgáltatást nyújthassunk több száz millió embernek világszerte. Legalábbis ez volt az eddig tapasztalatunk. Hát folyik most egy érdekes vita a reklám modellekről általánosságban. Ez nem csak a Facebookra vonatkozik, mert egy csomó olyan ö, ö, reklám tartalomról is van szó, amely ingyen található itt, de hát ugye folyik a vita két modellt illetően. Úgyhogy azt hiszem, hogy a reklámmal kapcsolatban ez a helyzet, és még mindig úgy tűnik számunkra, hogy a legjogosabb ár hogy ingyenes legyen ez a szolgáltatás, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek. Digitális identitás. Ez felvető a legutóbbi meghallgatáson is, úgyhogy érdekes dolog ez. Olyan mértékben próbáljuk azonosítani a felhasználókat, amilyennek, amilyen mértékben szükségesnek ítéljük meg ezt. Ha valaki nem megfelelően jár el, akkor esetleg megkérjük, hogy azonosítsa magát mondjuk a személyazonosságjával egy másolat küldésével, de másfajta módszerünk is lehetnek. Tehát amikor valaki belogol, akkor egy kóddal egy szöveges üzenetet küldünk. Ez például egy jó védelmi eszköz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sziliköltis úr kapszod. Köszönöm szépen, elnök úr. Történt egy utalás a Cambridge analytica és ez nagyon fontos, óriási volt ez a botrány. És amit még eddig nem említettek meg, az az, hogy az összes biztonsági intézkedés, amit meghoztak annak érdekében, hogy az ilyen illegális adatfelhasználást megakadályozzák, ennek dacára 2,7 millió európainak az adatát használták fel illegálisan. Hogyan tudnak eljárásokat biztosítani, hogy a felhasználók maguk tudják kezelni a saját adataikat, és ők maguk lássák azt, hogy ki fér hozzá. És természetesen önöknek meg kell felelni a GDPR rendeletnek is. Részletekben nem fejtette ki, hogy milyen konkrét lépéseket tesznek, hogy a rendeletnek megfeleljenek. Hogyan fogják biztosítani azt, hogy több adat már nem szivárog ki? Több részletet szeretnék hallani azzal kapcsolatban, hogy eddig milyen konkrét intézkedéseket hoztak. Nos, a harmadik felek által felhasznált adatok tekintetében két nagyon konkrét intézkedést hoztunk, ami gondol, úgy gondoljuk, hogy segíteni fog. Az egyik, az összes felhasználót, az alkalmazások felhasználót, tehát az összes felhasználót tájékoztatjuk arról, hogy milyen alkalmazásoknak engedélyezték, hogy felhasználják az adataikat. Eddig ez nem volt az emberek számára világos. Most nagyon nyilvánosan tájékoztatást küldünk nekik arról, hogy az általuk használt 2, 5, x alkalmazás hozzáfér és használja az adataikat. A másik, megváltoztattuk azt, hogy hogyan működik egy rendszer. Nem lehet mondjuk egy alkalmazást 90 napig használni. Ha nem használ valaki egy alkalmazást 90 napig, akkor az az alkalmazás elveszíti a jogosultságot az illető adatainak a használatára és nem is fog hozzáférni az alkalmazás az adatokhoz. Ez a két lépés, amit tettünk. Tehát láthatóbbá tettük azt, az ír adatvédelmi biztos által lefolytatott audit nyomán, hogy az emberek kapjanak uh, tájékoztatást arról, hogy milyen alkalmazások férnek tehát hozzáadataikhoz, és végül a GDPR-rel kapcsolatban a legláthatóbb dolog, amit jelen pillanatban csinálunk, frissítettük az adatvédelmi politikánkat. Azt gondoljuk, hogy ez most már nagyon érthető, az adat feldolgozásunk jogi alapját megváltoztattuk, és ez most már összhangban van a GDPR-ra, és ahogy említettem, három dolog esetében további konkrét hozzájárulásra van szükség, ezek az arcfelismerés, az érzékeny adatok felhasználása az a reklámok kiválogatására, illetve a Facebookon kívülről származó adatok alapján történő um, reklám kiosztás. Rübig Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy részletesebb kérdést tegyünk fel, hogy a, például, hogy a valós világot hogyan lehet virtuálisan megjeleníteni. Nagyon sok ö, barátság újrafelvételét teszi lehetővé a Facebook, ö, és ez pozitív dolog, hogy az emberek újra egymásra találnak. A kérdésem az, hogy hogyan látja a harmadik feleknek az ellenőrzését, hogyan lehet helyreállítani a bizalmat a rendszerben, a, a startupoknak a besorlása, vagy az appeknek a besorlása, amelyek szorosan együttműködnek a, a Facebookkal, vannak itt erre algoritmusok, erre, amely értékeli, rangsorolja ezeket, és hogyan állnak az azon copyright reformhoz, amit az Unió előtt áll jelenleg. Köszönöm. On the, um... Akkor a startupok kérdésével kapcsolatban minél több információval rendelkeznek az emberek, annál jobb. Úgy gondolom, hogy alapvető kérdések vannak itt például az adatvédelem és az innováció viszonyáról, hol hogyan oszlik meg a felelősség. Az platformok, mint a miénk, természetesen vállalják a felelősségüket, de az egyéneknek is vannak meghozható döntéseik, hogy mondjuk egy másik alkalmazással megosztják-e az adataikat. Ez az egyének a felszeve, felelőssége. A Cambridge Analytica-nak, a brit cégnek a, is van felelőssége, amit az Európai Uniós jogszabályok szabályoznak, és hogyha ő számukra is előírnek azt, hogy az adatokat hogyan használhatják fel, az számukra is segítség. Nagyon fontos, hogy mi is legyünk korrektek, az egyének, akik megosztják az adataikat, szintén legyenek korrektek, és a harmadik felek, akik felhasználják ezeket az adatokat, szintén korrektül viselkedjenek. Megoszlik tehát a felelősség. Aztán az algoritmusok és ezek feltérképezése. Um, még ennek a területnek az átláthatósága szempontjából a kezdeti lépéseknél tartunk. Még mindig sok ember nem érti, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, úgyhogy ez számomra azt jelenti, hogy még sok, sokat kell tennünk annak érdekében, hogy az átláthatóbb és érthetőbb legyen. A szerzői jogi rendelkezések, igen, a mi felelősségünk természetesen kiterjed arra, hogy vannak olyan emberek, akiknek szerzői joga van, és ezt a mi felelősségünk védeni. Ugyanakkor mi egy internetes cég vagyunk, tehát óvatosak vagyunk nyilvánvalóan, és próbáljuk nem megnehezíteni az embereknek az egymás közötti online kommunikációt. Meg kell próbálnunk megtalálni az innováció és a véle, védelem közötti egyensúlyt. Grapini asszony kapszót. Köszönöm szépen. Rübig úrnak adott válasza aggaszt engem, mert ha mondjuk egy textilt készítek, ennek megadom a kódját, Ön azt mondta, hogy önök védenek bennünket, védik a felhasználókat. Nem tudom, hogy ezek a szerződések valóban tartalmaznak-e ilyen kötelezettségeket. Régóta használom a Facebookot, de én nem, értett, nem éreztem azt, hogy javulna a helyzet. Ha mondjuk valakit blokkolok, annak dacára az a személy ismét felbukkan az én Facebookomon, noha elvileg nem adtam neki hozzáférést. Azt mondta, hogy a hamis híreket is próbálják korlátozni. Milyen százalékban sikerült ez az Ön véleménye szerint? Nagyon világos szeretnék lenni, felismerjük azt, hogy vannak kötelezettségeink. Az internetes szektorban volt történelmi igazság abban, hogy valakik megpróbálták a felelősségüket megúszni, mi ezt nagyon komolyan veszük. Az adatok szempontjából azt gondolom, hogy az innovációs kérdés az egy valódi vita. Hogyha az összes felelősség a mi vállukon van, akkor a logikus lépés az lesz, hogy kizárjuk ezeket a dolgokat a Facebookról, mert veszélyes számunkra. De hogyha azt akarjuk, hogy egy színesebb piac legyen, az innováció megvalósuljon, akkor kell, hogy engedjük, hogy ez felkerüljön az internetre, felkerüljön a Facebookra. De hogyha bekerül a rendszerbe az adat, és valaki, ezt vissza, valaki ezzel visszaél, akkor az megint azt a kérdést veti fel, hogy bízhatunk-e bárkiben. Tehát itt nagyon jogos érvek és ellenérvek vannak, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, és nem tudom, hogy ez pont hol helyezkedik el. A blokkolással kapcsolatban sajnálatosnak tartom, hogyha ez nem mindig működött az ön személyes tapasztalatai szerint, de adatvédelmi szempontból 500 millió hamis öm, fiókot töröltünk ebben, ebben az évben mindez idáig. És meggyőződésünk, hogy a technológia felhasználásával, például a mesterséges intelligenciával egyek jobbak leszünk ebben nem érdekünk az, hogy a felhasználóknak, például önnek rossz tapasztalata legyen, mert akkor kevésbé lesz valószínű, hogy használni fogja a szolgáltatásunkat. Nyilván az emberek próbálják kikerülni a rendszereinket, de ezt a versenyt nekünk kell megnyernünk, különben elveszítjük a felhasználóinkat. Szuló. Sí, Szuló úr. Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én az üzleti modellre szeretnék visszatérni, és a Facebookra, mint platformra. A Cambridge Analytica kihozta hiányosságokat a rendszerből. És ma ugye az átláthatóságról beszélünk. Emlékeztetni szeretnék viszont arra, hogy amikor ingyenes szolgáltatásról beszélünk, Miért vannak ezek az adatok itt jelen, és ezek az adatok ilyen-olyan módon üzletet jelentenek? Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan fogják átgondolni ezt a fajta üzleti modellt szemben ezekkel a korlátokkal, amelyek nyilván befolyásolják a gazdasági megtérülést. Mert ami a felhasználót illeti, és a hálózat használóját, minden bizalmát ebbe helyezi. Úgyhogy kérdezem öntől elnézést. A gazdasági ö, hozamot is esetleg ö, me, figyelembe vették és megfontolták? Elnézést, megint a végén kezdeném. Nagyon fontos a bizalmi kérdés, és ö, elismerjük, hogy főleg az elmúlt néhány hónapi nagyon nehéz volt, nevezetesen a bizalom síkján az emberek részéről, ez problémás. Aztán, ami a beruházásokat illeti, ugye erre kellett volna először is gondolnunk, hogy akik ezzel a biztonsági kérdésekkel foglalkoznak, az év végén tízezren voltak, az idén kétszer annyian lesznek, húszezren. Ez nyilván a profitot is befolyásolja, kevesebb lesz a profit, mert többet kell befektetnünk a, abba, hogy az emberek bizalmát visszaszerezzük, ami az üzleti modellt illeti. Úgy gondoljuk valóban, hogy a reklám modell jól működik, főleg az interneten. Itt nem arról van szó, hogy adatokat akarunk értékesíteni, hanem reklámfelületet ez ugye adatokat is érint, és az, hogy ez adatokat érint, mint reklámfelületet, ez jó dolog, mert általában olyan reklámokat lát az ember, ami rávonatkozik. Hogyha mondjuk az ember szeret biciklizni és Milánóban lakik, akkor például olyan reklámokat fog látni, hogy hol lehet Milánóban biciklit venni, nem mást. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez jobb minőségi reklámozást jelent, hogyha kapcsoljuk az adatokhoz. De ez egész más, mint az adatok értékesítése, nem adjuk át az adatokat harmadik félnek, hanem csak reklámfelületet értékesítünk az adott adatokhoz. És széles körben elégítjük az emberek igényeit, megkapják a szolgáltatást olyan szinten, ahogy szeretnék. Köszönöm szépen. Schaffhauser képviselő, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én semmiféle közösségi oldalhoz nem tartozom. Nem használom a Facebookot, de van a Whatsappom, és a Google-t használom. A közelmúltban LinkedIn feltette a kérdést, hogy csatlakoznék-e, és egy csomó szemét mutatott be, akikkel már együttműködöm. Rendkívül bizalmas információt. Ki adta el ezt az információt? A második kérdés a gazdaságra vonatkozik. Az adatok azokhoz tartoznak, azok tulajdonai, akik ezt biztosítják. Úgy gondolom, ki kell lépnünk egy ingyenes adatmodellből de egyébként sem ingyenesek, mert megkérdezik az embertől, hogy egyetért-e ahhoz, hogy felhasználják az adatait, feltéve, ha megvan a szolgáltatás, mert egyébként ez nem működik. Nem lenne logikus az, mint ahogy az önök gazdasági modellje azokon alapul, akik az nyersanyagot biztosítják, hogy a társadalom legalább 33%-a, vagy kis része, vagy 50%-a, vagy 100%-a blokkolhasson. És ez a közösség legyen az tényleg, amely a bizalomra vonatkozó szabályokat, illetve a társadalom működésére vonatkozó szabályokat meghatározza. Egyszerűen normális dolog az, hogy társadalmunkban egyetlen egy személynek ekkora hatalma legyen. Köszönöm. Köszönöm. Első kérdés. Megint csak elterjedt. Most nem akarok itt a sajátottságokba belemenni, hogy más szolgáltatások ezt hogy csinálják. Hát egy ideje már a Facebooknál dolgozom, és ugye volt egy átmenet a web alapú szolgáltatás, mobil alapú szolgáltatásba való átmenete. És a web időszakban rendkívül nehéz volt a szociális hálózatot létrehozni, mert egyenként rá kellett menni a barátoknak a, a, az oldalára. De ami, mi, mióta áttértünk a mobilra, minden alkalmazása nagyon könnyű a dolgunk, a kontakt lista alapján meg lehet ezt tenni. Bár nem kérdezett senki erre rá, de gyakorlatilag itt azt jelenti, hogy új szociális hálózatot hoz létre az ember, nagyon egyszerű ezeket a kapcsolatokat létrehozni. Hát lehet egy buktatója, nevezetesen, hogy az emberek meglepődnek, amikor ilyen jellegű információval találják szembe magukat, és ugye szolgáltatóként a helyes vonalat szeretnénk képviselni ezzel kapcsolatban. De ugyanakkor összekapcsolódnak azokkal, akiket már ismernek ilyen szolgáltatások segítségével. A kérdés második része. Igen, az emberek egyre többet akarnak. És azt gondolom, hogy ez következik be, hogy az emberek egyre tudat, jobban tudatában lesznek annak, hogy mit érnek az adataik, hogy milyen sok applikáció mehetnek át, és egyre nagyobb igényeik lesznek ezzel kapcsolatban. Végül is ide jutunk majd, de egyértelmű a tendencia, az emberek igen tudják, hogy mit ér a, a, az, nek az adataik, és ö, oda adják, ahol a legtöbbet kapják érte. Köszönöm szépen. Van még egy kérdés, amit meg kell válaszolni. Yes, good Jó estét kívánok és mindenkinek. Ahogy hallottuk, a profilalkotás egy teljesen bevett ö, ö, eszköz, láttuk ezt számos szektorban és ágazatban. Ö, de hogyha megpróbáljuk megváltoztatni az Egyesült Királyságbeli szavazásnak az eredményét, az már egy egészen más dolog. Fel tudná sorozni, felsorolni azokat a szervezeteket, akik az Egyesült Királyságban használják az önök szolgálatait, és meg tudja erősíteni, hogy mennyit költöttek a referendum előtti kampányban, és van-e bizonyíték arra, hogy az Európai Unió használta a referendumot megelőző időszakban a Facebookot, amivel megpróbálta befejezni, illetve Soros György ö, pedig komoly pénzzel, 50 millióval szállt be ebbe a versenybe, megpróbálván befolyásolni az eredményeket. Köszönöm szépen. Azt nagyon helyesen jelezte, hogy valószínűleg utána kell néznem ezeknek a konkrét dolgoknak. Az egyik szalagcím, amit ugye a válasz az, hogy mind két fél használta a platformunkat, nagyon aktívan használták, és amit mi organikus tevékenységnek hívunk, tehát teljesen hétköznapi emberek beszélnek ö, dolgokról, eseményekről, ö, de ezekért nem figyeltek. Tehát volt fizetett tevékenység mindkét oldal részéről, de az igazán érdekes dolog a, az a platformunkon az, az emberek érvelése a kilépés ellen és mellett, és ez az egyik oka amiért azt gondoljuk, hogy a demokratikus folyamatban hasznos eszköz a platformunk, az, hogy mit dobnak be végül is, mit x be az emberek, az már az ő dolguk, de minden esetre mi teret adtunk a vitának. Köszönöm szépen, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre, mondja az elnök úr. Kérem, hogy még maradjon itt velünk egy kicsit, és most értünk el ennek a meghallgatásnak az utolsó részéhez, és most meghallgatjuk azokat a biztosokat, akiknek a ö, tercája közvetlenül kötődik ezekhez a kérdésekhez, és az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen lépésekre készül a bizottság, azt biztosítandó, hogy az alapvető jogok, illetve az adatvédelmi rendelkezéseket teljes mértékben betartsák ezek a szervezetek. És akkor most megadom a szót a biztosoknak, fejenként 5 percet kapnak, és aztán a hasonló módon lehet nekik kérdéseket feltenni. Sajnos Timmermans biztos úr nem tudott hozzánk eljönni, hiszen ennek a botránynak a kipattanása óta egy egész sor kérdésben érinti az alapvető jogokat, és jó lett volna meghallani, hogy mit gondol ezekről, de reméljük, hogy egy más alkalommal megtisztel bennünket a jelenlétével. Az első hozzászóló bizottság részéről Ansip alelnök úr lesz. Öni a szó 5 percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Az internet az egyik mozgatórugója a gazdaságunknak és a társadalmunknak, fontos dolog, de biztonságosnak is kell lenni hiszen az adatgazdaság csak akkor működik, ha megvan a szükséges bizalom. A Cambridge Analytica legutóbbi esete azt mutatja, hogy az emberek úgy érzik, hogy a magánéletüket, magánéletük sérült, és a digitális profiljukkal visszaéltek. És hogyha ez a helyzet, a, nincs bizalom, akkor nehezebb előrelépni. A Cambridge Analytica esete emlékeztet arra, hogy mennyire, mennyivel jobban kell védelni a személyes adatokat, és ez mennyi, mennyire nagyon szükséges dolog. Uh, egyre több szereplő igazítja az uniós követelményekhez a standardjait. Az új adatvédelmi szabályok arra összpontosítanak, hogy elszámoltathatóbbak és átláthatóbbak legyenek a cégek, illetve az, ahogyan az adatainkkal bánnak. Az új adatvédelmi rendelet megerősíti az nemzeti adatvédelmi hatóságok szerepét is. Egy másik fontos eleme ennek a képnek még készülőben van. Ez pedig arra vonatkozik, hogy a felhasználónak milyen befolyásol van arra, hogy, hogy milyen algoritmusokkal követik az felhasználó befolyását a lájkolás, diszlájkolás, hova kattintunk, milyen úton, módon jutunk hová, ezt mind eltárolják, és ez még akár csak egy néhány évvel ezelőtt is teljesen elképzelhetetlen lett volna. Amikor ö, okostelefont használunk, vagy szörfelünk a neten, vagy vásárolunk online, akkor nyomot hagyunk magunk után, és ezeket a nyomokat, adatokat szisztematikusan gyűjtik. És ez gyakran anélkül történik, hogy a felhasználókat előre figyelmeztetnék, vagy, uram, bocsá, a beleegyezésüket kérnék ehhez. Fenn kell tartani a biz, bizalmat, és ehhez két fontos elemnek kell érvényesülni. Az, a nyomonkövetési gyakorlatnak az átláthatósága, illetve hogy a felhasználónak a saját információikkal, adataikkal kapcsolatban döntési joguk legyen. Az új adatvédelmi uniós rendelet pontosan ebben a szellemben készült el. Ezekre az alapelvekre épít több befolyást ad a felhasználóknak, hogy ki férhet hozzá a különböző készülékeken tárolt adatoknak, hiszen ezek magájellegűek és rendkívül érzékenynek tekintjük. Könnyebbé teszi a felhasználók számára, hogy a, az adatvédelmi beállításokat tudják kezelni, és így a választási és döntési lehetőségeiket is befolyásolja. És ezek túlmutatnak a telekom, a távközési ö, szolgáltatókon, hiszen itt videó beszélgetésekről is beszélünk. És aztán hadd néhány szót az online platformokról, pontosabban arról, hogy ezekhez hogyan viszonyulunk. Ezek a platformok soha nem látott hatékonysággal tudnak különböző fogyasztói piacokhoz való hozzáférést nyújtani, és interfészként szolgálni vállalkozások számára. De a vállalkozások Európában nem tudják teljes mértékben kihasználni az ebben leírő a platform gazdaságban rejlő lehetőségeket. És úgy tűnik, hogy minden második felhasználó szenvedett már kárt visszaélésektől, illetve tisztességtelen gyakorlatoktól az online szolgáltatásokon keresztül arra törekszünk, hogy egy egészséges platformszolgáltatói rendszer jöjjön létre, ami mindenki javát szolgálja a platformok és használóik biztos, hogy fognak biztos, hogy a javára válik a digitális gazdaságon belül egy átlátható, ellenőrizhető platform rendszer, és a megfelelő szabályozási kerettel, amit elfogadtunk, ezt tudjuk biztosítani, és az együttműködés révén tudjuk a digitális gazdaság felvirágzását elérni, ami mindenki, mindannyiunk javát szolgálja. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő hozzászóló Jurova biztosasszony lesz adatvédelmi és fogyasztói ügyekért felelős biztosként. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ahogy a korábban végben is elhangzott, az adatvédelem túlmegy a magánélet védelmén, a demokráciánkra is hatással van, és a választásainkra. Amikor ez a botrány kitört, éppen Washingtonban voltam, és azonnal ö, találkoztam a szövetségi kereskedelmi biztossal. Rövidesen ezután bejelentették, hogy megkezdték a Facebook kérdésének körüljárását és a vizsgálatok beindítását. Két dologra szeretnék összpontosítani. Az egyik, nyomást gyakoroltunk a Facebookra, hogy az Európai Uniós és az USA beli vizsgálatokban is teljes mértékben részt vegyen, átláthatóságot biztosítson a felhasználóknak, és a jelenlegi helyzetet orvosolja. Ugyanakkor az Európai Adatvédelmi Hatóságoknak különösen a brit adatvédelmi hatóságnak a segítségével elkezdtük az Európai Unióban is a munkát. Jó magam, rendszeresen kontaktusban voltam a Facebookkal, Facebook vezetőivel rendszeresen beszélgettem az Európai Adatvédelmi Testület és az ICO elnökeivel is folytatjuk az erőfeszítéseinket, hogy biztosítsuk, hogy eljutunk ennek az ügynek a végére a helyzet, amiről beszélünk, 2014-ben kezdődött, azóta azonban nagyon sok minden megváltozott, még akár a Facebookon belül is. És nagy változás történt, már immár egy hónapja hatályba lépett az egész Európai Unió területén az általános adatvédelmi rendelet. Ez úgynevezett GDPR. Ez hogyan tud segíteni az ilyen helyzetekben, mint amiről ma is szó van. A GDPR módosítja és frissíti az adatvédelmi szabályokat EU-s szinten, hogy Európát felkészítse a digitális korszakra. A GDPR visszaadja a személyes adatok feletti ellenőrzést az emberek kezébe. Például a GDPR értelmében világosan és nyilatkozni kell arról, hogy hozzájárulunk-e az adataink felhasználásához, és ezt nem lehet, ezt az engedélyt elrejteni, az engedélykérést olyan jogi szövegek közepében, amit senki nem olvas el. A Facebook miért került bajba? Például azért, mert harmadik felek, például a Dr. Kogen applikációja hozzáfért a Facebook felhasználók adataihoz. Meg kell erősíteni a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok szerepét, és hatá hatáskört kell adnunk a kezükbe, hogy bírságokat róljanak fel. Ugyanakkor tekintsük át a Facebook felhasználói feltételeit. A Cambridge Analytica ügy megmutatta, hogy a közösségi oldalak működtetői átláthatóbbak, hogy kelljen, átláthatóbbak kell, hogy váljanak az üzleti modelljük tekintetében. Pontosítani kell azt, hogy együttműködnek a harmadik felekkel, és ennek milyen hatása van a fogyasztókra illetve az általános feltételek, amikhez hozzá kell járulnunk, akkor, amikor feliratkozunk egy Facebook oldalt létrehozunk magunknak, az nem szabad, hogy tartalmazzon azonnali beleegyezést abba, hogy harmadik feleknek átadják az adatainkat. Sokkal nagyobb ez a kérdés, sokkal nagyobb ez a probléma, mint hogy csak adatvédelemről lenne szó, mi történik tehát jelen pillanatban, és mit fogunk tenni. Várjuk azt, hogy a jogszabályok végrehajtói beszámoljanak az eredményekről. A Libes szakbizottság június 1-én tartott első meghallgatásán hallottunk erről, az Európai Adatvédelmi Testület elnökével is kapcsolatban vagyok, aki az elmúlt ülésen hozzászólt, a, és szintén felszállt a meghallgatás során. Ezen kívül az adatvédelmi és a közösségi oldalak kapcsolatáról á, szélesebb körben is beszélünk, nem csak a Facebook esetében. Az EU-s adatvédelmi hatóságok hatékonyabban kell, hogy felléphessenek az Európai Adatvédelmi Testület segítségével. Ez volt a GDPR mögötti alapgondolat, és nagyon örülök, hogy úgy tűnik, hogy működik, amit elképzeltünk. Az online választások befolyásoló kihívásokat is kezelnünk kell, az online politikai hirdetések, az átláthatóság, az adatvédelem nem tekinthető külön-külön, ezek összefüggenek. Elnök úr, megállít, vagy folytathatom még? Egy percet kapok? Köszönöm. Az illetékes hatóságok ezért össze kell, hogy fogjanak, hogy a meglévő szabályokat végrehajtassák, feltárják, hogy milyen kockázatok vannak. Együtt dolgozva jobban fel tudjuk tárni a problémákat, és összehangoltabban tudjuk a meglévő szabályokat végrehajtani, illetve jobban be tudjuk tömni a hiányosságokat. Hogyha bármilyen országnak a választásai felmerül a kockázat, hogy manipulálni próbálják, akkor javítanunk kell az együttműködést európai szinten, annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. Itt abba hagyom, elnök úr, és várom a kérdéseket. Uh, az utolsó hozzászóló következik. Uh, King biztos úr. Három dologra szeretnék fel kiterélni, az online információ, a biztonság és röviden a tartalom. Azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy az online információ óriási kockázatot jelenthet biztonság és stabilitás szempontjából társadalmainkban. Ezért a bizottság tavaly áprilisban egy csomagot javasolt, hogy az online információt hogy kezeljük, hogy átláthatóbb, nyomon követhetőbb és felelősségre vonhatóbb legyen ezek kezelése. Nyilván meg kell ezt erősíteni, és kritikusabb gondolkodásra serkenteni a felhozzálókat. A tényeket kell ellenőrizni, és minőségi újságírásra van szükség. Nyilván most is van már egy csomó olyan dolog, amit azonnal meg kell tennünk. A kihívásnak való megfelelés sürgős felépést kíván a platformok részéről. Ahogy Ellen úr is elismerte, a Facebook az egyik ilyen platform, ahol Európa szerte kell megfelelő gyakorlatot találni az információ használatára. És minél előbb fellépnünk. Nagyon sok területen beleértve azt is, hogy korlátozzuk a célzott politikai reklámozást, csökkentve a bevételt azok számára, akik emögött vannak, nagyobb átláthatóság legyen a felelősségteljes tartalom mögött, egyértelműen közölni kell, hogy kifizetett a reklámért, mert szükség van arra, hogy ki hozta létre ezeket a tartalmakat, ki az, aki föllépett ennek érdekében, és miért. Ezen kívül a hamis ö, profilokat is ö, minél előbb meg kell találni és törölni és megfelelő eszközöket kell biztosítani, hogy könnyebben hozzá lehessen férni a tartalomhoz, alternatív féleményeket lehessen online rendelkezésre bocsátani. Szeretnénk, hogyha a platformok és a Facebook is részt vett ebben, elkötelezze magát most júliusig a kódok használatához, illetve az intézkedéseket októberig szeretnénk foganatosítani. A múlt heti Európai Tanács megint hangsúlyozta, hogy milyen fontos ezzel a kihívással foglalkozni. Második dolog, a választások biztonsága. Nyilván a bizottság ö, már elkezdett erről beszélni a kolléganőm személyében. Két fontos kategóriáról van szó a támadások vonatkozásában. Az egyik, amely a rendszereket támadja, a másik pedig a befolyásoló kategória a viselkedést illetően. Az első kategóriában az iparág aktív együttműködésre számítunk, hogy biztonságosabb legyen a felhasználás, és a tagállamokkal együtt a közös útmutatások kidolgozása érdekében, hogy a választások ciklusait az ilyen támadásokkal szemben megvédjük. A második fenyegetés az kifinomultabb és nehezebben felderíthető, amikor is a szavazók viselkedését kívánják befolyásolni. Hamis hírek, kiszivárogtatások, vagy a célzott üzenetekkel való visszaélés lehetséges az adatok felhasználásával, és pontosan erről van most szó többen is utaltak erre. Ami a bizottságot illeti, szeretnénk segíteni a tagállamoknak, hogy a lehető legrobosztusabban tudjanak fellépni a probléma megoldása érdekében. Nagyon sok ülése kerül majd még sor az év hátralevő részén, októberben például egy magas szintűre, ahol pontosan az ilyen jellegű biztonsági kérdésekkel fogunk foglalkozni. Lesz egy magas szintű kollokvium novemberben, ahol még szélesebb körben képviseltetik majd magukat a szakértők és az országok. Megint csak a platformok segítségére van szükség, hogyha itt előre szeretnénk lépni. Például tényleg nagyon fontos lesz, hogy jobban megérthessük, hogy milyen potenciális lehetősége van és hatása a választásoknak. Tudjuk, hogy ez probléma, de tényleg ki kell veséznünk ezt a problémát. Ennek érdekében nagyon hasznos lenne és segítene, ha az olyan platformok, mint a Facebook, például független kutatók számára biztosítaná hozzáférést sokkal szélesebb körű adatokhoz is. Nagyon sokféle adatra gondolok itt, és pontosan a, a személyes adatok clearer rules bányászatával kapcsolatban tényleg egyértelmű szabályokra van szükség, ezen adatok értékesítése és felhasználása szempontjából, főleg az, a, a választások során. Vagy legalábbis nagyobb legyen az átláthatóság ezen a téren. Nagyon sok itt a kihívás. Említettük, hogy ezt tovább szeretnénk vinni önkéntes alapon, amilyen messze csak lehet, de megtartjuk jogainkat annak érdekében, hogy újra gondoljuk az egészet, hogyha nem lépünk előre megfelelően. Végül tartalom, terrorista tartalom. Az Európai Tanács, mint ahogy önök is látták, üdvözölte a bizottsági szándékot, hogy jogalkotó javaslatot terjeszen elő az illegális terrorista tartalmak vonatkozásában. Reméljük, hogy szoros együttműködésre számíthatunk az olyan platformok részéről is ebből a célból, mint a Facebook. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon jól állunk az idővel, úgy látom szeretne reagálni? Egy pontosítást szeretnék King biztos úrtól kérni, hogy a kutatási bizottság, amit most állítunk fel, ez pontosan azt a célt szolgálja, hogy a független kutatókkal tudjunk biztonságos módon adatot megosztani, megosztani mind itt e, Európában, ezek, e, de arra törekszünk, hogy ez e, biztonságosan tudják megosztani a kutatók az adatokat globális szinten ilyen, nem tudtam, hogy ezt hogyan ö, szervezik, de azt ugye látja, hogy voltak a múltban olyan vélemények, hangok, ahogy is mondjam, amelyek azt kérték, hogy legyenek kicsit nyitottabbak a, a független kutatókkal kapcsolatban, és ezt, ennek nagyon örülünk, hogy ebbe az irányba mondultak el. És hogy egyre többen fognak részt venni a független kutatók részéről. Nos, mondja az elnök úr. Most kerül sor az utolsó kör kérdés körre sor. Egy percre a kérdés, két percre a válasz, és csak egyetlen embertől lehet kérdezni a biztosok közül. Én a Libe részéről kezdek, és Jurova biztos asszonyhoz szól a kérdésem, hogy a GDPR ugye hatályba lépett, és a sajtóban sok cikk jelent meg arról, hogy nem minden tagállam teljes mértékben teljesíti az előírásokat. Hosszú tárgyalásokat folytattak a parlamenttel, és az új szabályozás vívmányait a csak büntetésként élik meg, és nagyon fontos elem a Ezeket a fejleményeket aktívan követi a tagországokban a GDPR végrehajtásával kapcsolatban, és mit kíván tenni a bizottság a renitens tagállamokkal, amelyek ö, megszegik ezeket az uniós rendelkezéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. E, igen, szorosan köze, kö, szoros figyelemmel követjük és támogatjuk a tagállamokat hogy teljes mértékben végre tudják hajtani a rendeletet. A határba lépés óta 8 tagállamnak, tagállam esetében volt szükség több munkára, hogy teljes mértékben maradéktalanul végrehajtsák, és itt még bizony vannak késedelmek. De azt egy dolgot azért el kell mondanom, hogy a GDPR az a rendelet közvetlenül alkalmazandó, közvetlenül határos, és ez azt jelenti, hogy ha vannak tagállamok, ahol uh, sérülnek ezen rendelkezések, akkor a bizottság nem fog uh, nem fog habozni, és kötelezettségszegési eljárást fog indítani. De ahogy mondtam, most a bizottság próbálja támogatni a késedelemben lévő országokat, de de minden tagállamban figyelemmel kísérjük a, a, a helyzetet nincs olyan információnk, ahol ne alkalmaznának ö, jogi szankciókat. Ugye az adatvédelmi hatóságok csak most kezdtek dolgozni az esetlegesen előadódó ügyeken, és alapvetően azokra a cégekre fognak koncentrálni, ahol a legmagasabb a kockázata, a kockázatelemzés alapján, ahol konkrét lépésre van szükség. És ez ugye még csak a kezdet, tehát még nem tudok hanyagságról, mulasztásról a szankciók területén, legalábbis egyelőre. Köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy kihez címezzem a kérdésemet hármuk közül, valószínűleg a Jurova asszonyhoz, az, az e kereskedelemmel kapcsolatos irányelvvel kapcsolatban, az itt egészen jó előrehaladást éltünk el, de természetesen a platformoknak megvan a felelőssége. Gondolkodott a bizottság arról, hogy az e-commerce eh, irányelvet esetleg nem lehetne jobban ezt a, ezen a szinten meggondolni, hogy milyen felelősségre vonási eh, módokat lehetne a platformok esetében is alkalmazni, hogyha illegális tartalmat, kártékony tartalmat, tartalomról van tudomások, például a, a bűnöldöző hatóságok irányába is, anélkül, hogy természetesen nagy, amúgy nagyon káros cenzúrát vezetnénk be adott esetben. Thank you very much for... Köszönöm szépen ezt a kérdést az elkereskedelemről szóló irányelvvel kapcsolatban ugye itt korlátozott felelősség van, az, és az elv azt mondja, hogy ha nem tudjuk, hogy valami eh, platformra illegális tartalmak kerülnek fel, akkor addig nem felelősek érte, de ugyanez az elv azt is mondja, hogy a platformok esetén ha tudomásukra jut, hogy illegális tartalom került fel, akkor kötelesek ez ellen fellépni. És meg kell mondanom, hogy ez az elv nagyon fontos 7000 európai platform számára. Ma sokan beszélnek arról, hogy a vélemény, sokat beszélnek a véleményszabadságról, és bizony itt vannak összefüggések. És hogyha azt mondjuk, hogy ez a korlátozott felelősség elve vonatkozik a platformokra, ezt dobjuk ki, és hogy a platform fog felelni mindenért, amit feltöltenek rá, hiszen a, a platform bebiztosítja magát, és hogyha bármilyen kételjük van, akkor azt az adott tartalmat egyszerűen csak eltávolítják, és kész. És ez nem támogatná a, szaba- a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, és ez elfogadhatatlan lenne Európában a 21. században, és ezzel a korlátozott felelősség elvvel nagyon óvatosan kell bánni, hiszen uh, az elkereskedelemre vonatkozó irányelvben az általános monitoring tiltott. De konkrét esetben meg kell engedni ezt a monitorozást. De én tiltakoznék egy ilyen általános korlátozott felelősséggel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Az első képviselő, aki hozzászól, Axel Foss kollégához. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen más kérdést akartam föltenni, de az elhangzottak fényében, ugye a platformok felelősségét illetően lehetne ezt úgy formálni, hogy egy kis jogsértés még elmegy, de ha erre rámutatok, de ha becsukom a szemem, akkor magam is felelőssé válok. főleg terror, gyűlöletbeszéd, gyermekpornográfia, stb. Hiszen ezt nem engedhetjük meg, és mondani azt, hogy hát ha valaki felhívja rá a figyelmemet, akkor ö, felelős vagyok, érted? Tehát azt gondolom, hogy itt a jogi rendszerünk ö, ezt megengedi, akkor bármi megengedhető. És az eredeti kérdés ugye az lett volna, hogy az előző meghallgatáson is megállapítottuk, hogy nem kell sokkal több jött, jog, hanem a meglévő jogok mm, végrehajtása az adatvédelemmel kapcsolatban, az ellenőrzésnek kell erősödni ahhoz, hogy tudjuk teljesíteni a jogszabályi kötelezettségeket. Köszönöm szépen. Vice President. Alelnök úr. Köszönöm a kérdést. Könnyű azt mondani, hogy tiltsunk be minden olyan nyilatkozatot, amelyik illegális lehet, ami gyűlöletbeszédnek minősülhet. Németországban már ezzel kapcsolatban bevezettek egy törvényt, és hogyha jól tudom, akkor voltak olyan esetek, amikor nagyon nehéz volt különbséget tenni egy politikai nyilatkozat és egy gyűlöletbeszéd között. Én észt vagyok, és Észtországot a Szovjetunió 50 éven keresztül megszállva tartotta. Tudom, hogy a szovjet hatóságok mennyire hatékonyak voltak a megelőző intézkedések használatában, hogy mennyire hatékony volt a cenzúra, és nagyon hatékony cenzúrával még hatékonyabb öncenzúrát hoztak létre. Hogyha valaki kinyilatkoztat valamit, és emiatt bajba kerül, akkor inkább csöndben marad az ember egy idő után. Tudjuk, hogy a valóságban mindez mit jelentett a keleti blokk államaiban. Az egész blokk összeomlott. Meg kell tehát védenünk az kifejezés szabadságát, a szabad szólásszabadságot, hagyjunk teret, hogyha teljes mértékben biztosak akarunk lenni. Hogy nem illegális dolgok, de kétséges dolgok sem kerülnek fel a platformokra, akkor tudjuk, hogy ez a purgálás milyen következményekkel jár. Használjunk technikai eszközöket, ahhoz szükség van rájuk, de higgyünk az emberek józan eszében is. Köszönöm, Birgit Zippel kapszolt. Köszönöm szépen. Sajnos, még egyszer, azt kell megkérdeznem, hogy Facebook, mint ellenőr mit tett, akkor, amikor tudván, hogy az alkalmazás fejlesztője, akivel szerződést kötnek, illegális tevékenységet folytat. És nem elég azt mondani, úr, hogy egy harmadik félnek azt mondják, hogy ó, kérem, ne éljenek vissza az adatokkal. Most életbe lépett a GDPR, és még rosszabb lett a helyzet, ami azt jelenti, hogy még illegálisabb az ilyen jellegű eljárás. De Ancip biztos úrhoz van két kérdésem hogyan látja a GDPR és az e magán adatvédelem irányelvet, ezek gyakorlatát a közösségi oldalak harmadik felek felé való adat továbbítása szempontjából, és a másik az Európai Bizottság miért akar annyira gyorsan a mandátumok vége előtt véglegesíteni biztos, bizonyos jogszabályokat, például a bizonyítékokhoz való hozzáférést, miközben az emberek online védelme, illetve a szabad társadalmaink alapjának a védelme tekintetében vonakodik a bizottság, hogy nyíltan kritizálja azokat a tagállamokat, amelyek ezen fájlok elfogadását akadályozzák. Elnök, köszönöm. Ahogy a bevezetőmben is mondtam, mondja biztos úr, azt gondolom, hogy az e-magánélet jogszabályra szükség van. Van már erről a témáról egy irányelv, de ennek a végrehajtása 28 tagállamban különbözött. Ez azt jelenti, hogy ismét egy széttöredezett Európáról beszélhetünk. A másik, ez az irányelv, az e magánélet védelemről szóló irányelv csak a távközlési vállalatokról szól. De hogyha más típusú kommunikációra gondolunk, akkor a bizalmas kommunikációt nem tudjuk garantálni a jelen pillanatban. Tavaly az európai állampolgárok 46%-a a közvéleménykutatások szerint használta az internetet és az OTT-ket kommunikációra. Csak a tavalyi év során a videóbeszélgetések Európában 18%-kal gyakoribbakká váltak. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő terület, de a kommunikáció biztonsága a platformokon nincs garantálva. A harmadik, a távközlési szolgáltatók azt mondják, hogy a platformok feldolgozhatják a rendelkezésükre álló adatokat, elemezhetik őket, de a telekom szolgáltatók csak akkor elemezhetik az adatokat, hogyha a szolgáltatásuk minőségét akarják javasolni. Az e magánéletvédelmi rendelettel kapcsolatban azt javasoltuk, hogy a távközlési szolgáltatók is használhassák fel az adatokat más célokra, de csak a felhasználók beleegyezésével. Biztos úr, de most nem magyaráz el nekem az e magán élet irányelvet. Én azt kérdezem, hogy miért nem próbálják meg rávenni a tanácsot, hogy végre elfogadják. Elnézést, de ezt megteszem ráadásul, én indítottam be ezt a javaslatot. És még most is mellette szólalok fel. Köszönöm. Elnök, int feltasszony kapszót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elismételni ezt a kérdést, amit Axel Foss tett fel, és nem hallottam erre a választ. Mit tett a bizottság a végrehajtás érdekében? Az elmúlt meg hallgatáson is feltettem ezt a kérdést, de az itt jelenlévő biztosnak a feladata, hogy ellenőrizze, hogy az Európai sok szabályokat alkalmazzák és végrehajtják, és nem tudom, hogy az Európai Bizottság ezért mit tett. A másik, az adatvédelmi pajzs és a biztonságos kikötők, Safe Harbor tekintetében a Cambridge Analytica az USA-ba is áljuttatott európai adatokat. Ez egy jó példája annak, hogy miért vagyunk ennyire öm, bizonytalanok az adatvédelmi pajzs hatékonyságával kapcsolatban. Szeretném megérteni, biztos úr, hogy az adatvédelem, az adatvédelmi pajzs mit tartalmaz. Mi tartalmaz, amit a Safe Harbor nem tartalmazott, és ennek az értelmében, az adatvédelmi pajzs értelmében milyen dolgok vannak, amelyek nem lettek volna lehetségesek a Safe Harbor, a biztonságos kikötő hatáján belül. Uh, Jelen pillanatban a Cambridge Analytikáról beszélünk a Facebook kapcsán. A végrehajtásra vonatkozó kérdés természetesen érvényes, de nem ebben a kontextusban. Akkoriban, amikor ez a botrány, a bot, a botrányt okozó dolgok történtek, akkor nem volt sem általános adatvédelmi rendeletünk, sem um, adatvédelmi pajzsunk. A Facebook a mai időszakban követi az elveket a nemzeti adatvédelmi rendeletek szabályait betartja. Sajnálatos módon azonban vannak kétségeim. Ma nem csak arról kell beszélnünk, hogy a Cambridge Analytica-val és a Facebookkal mi történt, hanem potenciálisan itt egy sokkal szélesebb körű problémáról lehet szó. A Cambridge Analytica egy API-t, egy alkalmazás programozó interfészt használt, és manapság több ezer cég használ ilyet. És ezek az IPA-k rendkívül hatékonyak lehetnek, ami a Cambridge Analytica esetében történt, az megtörténhet más API esetében is, akár még könnyebben, még gyakrabban is, potenciálisan. Az ilyen jellegű jogsértések megtörténhetnek akkor is, amikor a harmadik felek által használt kukikról beszélünk. És a magánélet, elektronikus védelmével kapcsolatos rendelet kapcsán felvetett kérdésekkel egyetértek, de azzal nem, hogy nem próbálnánk elfogadtatni ezt a rendeletet. Vera Jórova. Nem tudom, hogy a szabályok szerint folytathatja a válaszadást, de a rendeletről, az e-magánéletre vonatkozó rendeletről igazából ő tudna beszélni. Egy percben kapszót. Egy perc? Jó. Természetesen próbáljuk meg, me- próbáljuk a, ezt elfogadtatni, hiszen ez az Európai Uniós biztonság szempontjából rendkívül fontos, és gyors megoldást szeretnének látni a hatóságok is, olyan gyors megoldást, ami az alapjogok tiszteletben tartásával egy hang, összhangban valósul meg. De az adatvédelmi pajzs és a Safe Harbor kérdésére is ad reagáljak. A Facebook és a Cambridge Analytica a régi Safe Harbor rendszerben történt meg. Amikor kitört a botrány, akkor személyesen találkoztam az akkori a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsági elnökkel, megkértem, hogy gyorsan vizsgálják ki ezeket az adatvédelmi jogsértéseket. Azokat, amik a Safe Harbor hatája alá estek. Ugyanezt megtettem. A, az adatvédelmi pajzs kapcsán is, mert a Cambridge Analytica és a Facebook, hogyha nem felel meg az adatvédelmi pajzs rendszerének, akkor nyilván erre reagálnunk kell. Azonban először meg kell vizsgálnia az amerikai oldalnak, hogy mi a helyzet, reagálniuk kell, ez az első lépés, ezt próbál most elérni. Csopra úrral, az új biztossal múlt héten találkoztam, aki megígérte, hogy gyorsabb lesz, felgyorsítják a, a nyomozást. Az üzenetem azonban nagyon világos, ha több cég is megsérti az adatvédelmi pajzs szabályait, az nem azt jelenti önmagában, hogy rossz a rendszer, az azt jelenti, hogy fel kell fednünk és büntetnünk kell a szabályok szerint ezeket a jogsértéseket. Monika McVeigh Köszönöm szépen, Monika Malkovei. Köszönöm szépen szót. Lehet, hogy olyat fogok mondani, amiről már volt szó elnézést, de ami tényleg aggaszt, először is, a személyes tapasztalat alapján. Mindannyiunknak van Whatsappja. Tudjuk, hogy megvette a Facebook. És a Facebook Zuckerberger. Nos, az adatvédelmi rendeletet követően nem tudom úgy használni a WhatsAppot addig, amíg a folytatása nem klikkelek. És feltételezem, hogy ott lesznek az opciók, amelyekre igent vagy nemet mondhatok, mert ugye ezt a lehetőséget biztosítja a rendelet. Nem minden adatukat lehet felhasználni arra, amit csak akarunk. Tehát meg kell mondani azt, hogy mit mire akarunk használni. Aztán, ha megyünk tovább a WhatsAppon, a következő oldalon található az, hogy egyetértek. Tovább nem volt semmiféle lehetőség, választási lehetőség, hogy mi történik az, azzal az információval, ami rólam szól. Amennyiben ez azonnal a botrány után történik, és azt gondolom, hogy még nincs vége ennek az egésznek, mert még van tennivalónk. Ez egyszerűen botrányos. Elnézést köszönöm, lejárt az egy perce. Egy perce van csak a kérdés feltételéhez. Rendben, van egy másik kérdésem is. Elnézést. Kihez szólt a kérdés? Nem tudom, hogyha a Facebook képviseletében van itt valaki, esetleg valaki akkor továbbíthatja. Ha ő szerint ez nem fontos, de hát Facebookról van szó, nem? De hát szabályokat alapítottunk meg, mondja az elnök úr, ezek nagyon szigorúak voltak az önök esetében. Azt hiszem Jurova biztos asszonyhoz szól. De hát a harmadik rész arról szólt, hogy mi a helyzet a Facebook felhasználók adataival. Ezért említettem ezt. Tessék, a biztos asszonyi a szó, hogyha majd a meghallgatás második részére jutunk. Biztos asszony, nagyon rövid leszek. Valóban a Facebooknak kellene ezt a kérdést feltenni, ők tudnának válaszolni a sajátosságokról. Én csak azt tudom elmondani, hogy a rendelet értelmében, az általános adatvédelmi rendelet értelmében új szabály született, a szolgáltatások felhasználóira vonatkozó információkról, tehát védeni kell az adat, adataikat, és a felhasználók ezen információ alapján ö, kell, hogy beleegyezzenek, ö, az adatfeldolgozásba. Hogyha nem egyezik bele, nem akarja fölvállalni ezt a kockázatot, hogy az adatait a szolgáltatás rendelkezésre bocsássa, akkor nem folytatja a használatát. Ha viszont igen, akkor használja. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű feltétel. Elnök, nem, elnézést, bocsánat, bizonyos szabályokat tiszteletbe kell tartanunk. Nem, nem, Elnézést kérek. Következő. Köszönöm. A közelmúltban Max Schrems ö, azzal vádolta a Facebookot, hogy nem volt igazán megfelelő alternatíva a felhasználók számára, és nem fele nem felelt meg a rendeletnek. A norvégok a múlt héten egy tanulmányt bocsátottak közre, mondván, hogy csak illúzió az, hogy ellenőrizhetők az adatfelhasználás lehetőségek, és hát a eszi nem eszi nem kapást megoldás lehetséges. Kérdés a bizottsághoz. Ön szerint az ilyen jellegű gyakorlat megfelel az EU-s adatvédelmi szabályoknak, különös tekintettel az átláthatóság elvére, a célra törésre és az a beleegyezésre, stb. stb. Uh, what I think about it may be important and Válasz. Fontos és érdekes dolog ez, de meg kell mondanom, hogy a konkrét esetet ellenőriznie kell azoknak, akik ezeket a szabályokat érvényesítetni akarják. Ebben az esetben fontos tudni azt, hogy mi történt a rendelet előtt, illetve utána. És aztán fel kell lépni akkor, ha szükség van be- valamilyen folyamat beindítására a céggel szemben. Úgyhogy a konkrét esetet nem értékelném, mert szerintem ez nem a bizottság feladata. Köszönöm. Az e magánszféra rendeletre szeretnék kitérni, illetve a tanács hozzáállására. Önök szerint érti a tanács, hogy milyen fontos és komoly dolog ez az e magánszféra rendelet? Mert itt próbáltak előrelépni, és ön is utalt arra, hogy többé-kevésbé 28 tagállam szeretné megtartani mindazt, ami van, vagy legalábbis nem akar mozdulni attól. Azt hiszem egyetértünk mindannyian abban, hogy ez a botrány, illetve a, a Facebook közelmúltban közzétett dolgai, hogy például ott vannak a kínaiak, amelyek kapcsolatban aggályok merültek fel egy csomó állampolgárt illetően, hogy mi a helyzet az online on, hozzáférhető adataikkal. A kérdés az, hogy mi a helyzet a reklámokkal például. A cél az, hogy további adatot gyűjtsenek össze. Tehát a kérdés az, hogy milyen dühösek az emberek. Vagy ön szerint kell itt még valamit többet is tennünk? Köszönöm. A verseny tanácsülésen részt vettem. Azt szeretném elmondani, nem volt egy hangúság a tanácson belül. És egyáltalán nem vagyok meglepve. Abban egyetértés van, hogy harmonizálásra szükség van. Illetve abban is, hogy tiszteletbe kell tartani az európai állampolgárok 92%-ának véleményét, akik bizalmat szeretnének a kommunikációs csatornák vonatkozásában, illetve a platformokról. Azonban nincs egyetértés a részleteket illetően. Például eltérjek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy például a metaadatokat hogy dolgozzák fel, mi legyen a sütikkel. Aztán mi a helyzet a biztonsággal a weben? Új, eltérőek a vélemények ezen a téren. És nagyon sok hozzászól említette, hogy úgynevezett pánik alakult ki az általános adatvédelmi rendelet kapcsán. Mindenki büntetésekről, 20 millió euróról beszél, amit ki kell fizetni, hogyha nem tartják tiszteletbe ezeket a szabályokat. Egyes Telekom. Mosok. Abban reménykednek, hogy nem is lesz szükség egyáltalán a, az e-magánszféra rendeletre, mert most már megvan az általános adatvédelmi rendelet. Ez pedig nagy hiba. Mert azok a telekomosok, szolgáltatók, akik például nem tudják feldolgozni az adatokat, és elhangzott már, hogy csak a saját szolgáltatásuk javítás érdekében dolgozhatják fel azokat. Szóval nem mindegyik adat kényes terület. Ha de hogy lehet azt kideríteni, hogy melyik a kényes terület, melyik nem az adatok vonatkozásában. Hát, lejárt az időm, de foglalkozunk ezzel az e-magánszféra rendeletjavaslattal, és én azt mondanám, szükség van rá az állampolgárok, illetve Európa számára. Köszönöm szépen, Rübich úr! Ja, Igen, köszönöm szépen, hogy ezt a vitátban szóhoz kaphatunk. Láttuk azt, hogy a technológia fejlődésével milyen lehetőségek merültek fel, de szerencsére van itt három biztosunk is, akik kiváló értői ennek a kérdésnek. A másik oldalról hiányoznak még mások, például jó lett volna hallani a versenyről, kutatók részéről is jó lenne hallani, hogy hogyan alakul a, a kommunikáció bizottságon belül, milyen kutatási adatokat elemeznek, egy közös kutatási központtal, az ISZ-vel, vagy egyéb szervezettel, hogyan osztják meg ezeket. És mi itt az Európai Parlamentben pontosan napítottunk erre egy fórumot, ahol ezt tudományosan meg lehet alapozni Juncker elnök úrnak. A stratégiája ezen erősíteni kell, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat elemezni. Nos, kérdezi az elnök úr, alelnök úr, hiszen úgy látom, hogy King biztos úrhoz is szólt kérdés. Igen, köszönöm szépen. Tettem javaslatot, részletes hatástanulmányra van szükség, és mindig jó, hogyha tudományos bizonyítékkal tudunk szolgálni alapként és nagyon örülök, mert ez a bizottság javasolt, hogy sokkal többet fektessünk a kutatásba, fejlesztésbe. És gondolok itt a következő pénzügyi keretre. És ezek a beruházások a digitális beruházásokat is jelentik. Amikor 7 évvel ezelőtt javasoltuk, hogy 9, milliárd eurót használjunk a hálózatfejlesztési eszközre, akkor a tagállamok a saját nemzeti keretükbe akarták vogni ezt az összeget, és egy milliárd eurót hagytak volna benne. Most ez a kép nagyon más lesz, mert a digitális Európára 9 1,9 milliárd eurót különítettünk el, és ezt a tanács is támogatta, a hálózatfejlesztési eszközre 3 milliárd euró, és a digitális kérdésekre, és a kutatásfejlesztési alapunkon keresztül 13 milliárd eurót fogunk elkülöníteni, kicsivel talán többet, 15-öt, hiszen a javaslatnak megfelelően. Itt 100 milliárd euróról beszélünk, akár, és ezek a beruházások a kutatásfejlesztésbe igenis szükségesek Európa számára. Köszönöm szépen. Virginie Rosé következik. Euh, Köszönöm szépen Jurova asszonyhoz intézném a kérdésemet. Az első meghallgatásunkon a szakbizottságunkban Christopher Ait hallgattuk meg, aki részletesen elmagyarázta, hogy milyen fenyegetések vannak, és milyen öm, ellenlépéseket lehet tenni a Facebook és a Cambridge Analytica kapcsán, például a Facebook bezárása, más bezárások, és hogy milyen brit újságírók mobilizálódtak ez ügy kapcsán, erről is volt szó. Akkor felvett tettem azt a kérdést, hogy milyen megtorló intézkedéseket lehet hozni. A parlament azonban nincsen gazdasági kapcsolatban senkivel, tehát ez a platformok szolgáltatói, akik gazdasági érdekekkel rendelkeznek. Úgyhogy a bizottság felé az lenne a kérdésem, hogy mi lehet az a javaslat, hogy egy gyakorlatilag monopóliumot élvező médium ne egy oldalú és önkényes módon egy személy ellen alkalmazom megtorló intézkedéseket azért, mert ő felfedett egy visszaélést. Köszönöm szépen. Válasz. Biztos úr. Köszönöm szépen. A kérdés, ahogy önök is tudják, a bizottság a vállalkozásokat szabályozó javaslattal kapcsolatban indított egy fórumot, és pontosan arra azzal foglalkozik, amit most leírt. Vannak olyan változások, amelyek a feltételekben, amelyek előzetes bejelentés nélkül érkeznek. Ez teljesen bevett gyakorlat, hiszen azt akartuk javasolni, hogy 15 nap legyen, hogyha a, pla- a platformok számára, hogy bejelentik, hogy megváltoztatják a felhasználási feltételeket, vagy kilistáznak egy adott termékek, tett vagy céget. De alelnök úr, a kifejezés szabadságáról beszélünk, a, nem pedig a szerződéses viszonyok megváltoztatásáról a felhasználó és a platform között. Uh, you want Uh, we have varying situation in Europe. Nos, a, a médiában Európában van egy komoly helyzet. Szlovákiában jártam nemrégiben, ö, amikor Jan Kuciákot meggyilkolták. Az első dolog, amit ki kell mondani, hogy ez elfogadhatatlan, hogy meggyilkolnak újságírókat, és az újságírók elleni erőszakot bizony a politikusok ö, bátorítják, hiszen láttunk példát arra, hogy a politikusok nagyon kritikusan nyilatkoztak meg, és ez olyan, mintha valamiféle áldást adnának rá fel, valamiféle felhatalmazást adnának rá, hogy a közszférában vagy magánszférában dolgozó újságírókkal szemben. Amit garantálnunk kell az az, hogy átlátható legyen a finanszírozás, és a köz, közszolgálati média pedig figge, független legyen, és hogy nem szabad megengedni semmiféle cenzúrát, másrésztről itt online ö, világot élünk, ahol minden állampolgárból lehet újságíró, és megvé- amikor megvédjük az online médiát, akkor megvédjük azt a zónát is, amely a szólásszabadságnak teret ad. És ezt garantálják a nemzeti ö, szabályok. Az uniónak nincs meg, el, nincs meg a kellő jogi kompetenciája, hogy a sajtószabadság és a szólásszabadságról hozzon törvényeket. Mi csak elő tudjuk segíteni, hogy ezt biztosítsák, illetve hogy az újságírók biztonságát biztosítsuk. A, nemrégiben szerveztünk egy, kol, egy szimpóziumot a biztonsággal kapcsolatban. Lehet, hogy nem jól értettem a kérdését, de igyekeztem válaszolni. Nos, akkor menjünk tovább, mondja az elnök úr, Paloma López Bermejo következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 50 millió felhasználói adatot használtak fel politikai célokra. Itt nem csak az egyéni szabadságjogokról van szó, hanem itt a demokrácia, demokratikus folyamatokról és azok minőségéről van szó. A botrány óta azt látjuk, hogy Facebook válaszai nem nagyon megnyugtatóak. Jurova biztos asszonyhoz fordulok. Ön megkérdezte a Facebook igazgató vezetőjét, hogy egy hasonló esetre sor kerülhet a jövőben, és utalt a Cambridge Analytica-ra is, és szeretném önhöz intézni a kérdést, ön szerint ez újra megtörténhet? Vagy garantálni lehet a GDPR-en keresztül, ami ugye május 25-e óta hatályban van, hogy meg tudjuk ezt akadályozni, hogy ilyen a jövőben ne történhessen meg? Második kérdésem pedig, ami amikor Zuckerberg úr május 23-án megjelent a parlament előtt, ön azt mondaná, hogy irreleváns volt, csalódást okozott, vagy mind a kettő, és hogy több kérdést vetett -e fel, mint amennyi a találkozó előtt felmerült bennünk, és hogy kaptunk, illetve az egyik válasz, amit kaptunk, annak alapján kérdezzem, hogy hogy egyáltalán képes a bizottság biztosítani azt, hogy az Európai Uniós választásokat nem befolyásolja, és nem próbálja megmanipulálni a Facebookon keresztül? Senki. Nos, százszázalékos garanciát senki nem, tud adni, nem tudok adni, hazudnék, ha ezt tenném, már pedig azt nem szeretném, máskor sem, politikában sem. Biztos vagyok benne, hogy a GDPR nagyon erős visszatartó erővel bír, hiszen nagyon komoly szankciókat építettünk be. Sőt, most egyesítettük erőinket a végrehajtó intézmények és szervek részéről, és nagyon gyorsan reagálnak ezek a szervek, akkor, hogyha adatvédelmi szabályok súlyos megsértéséről, megszegéséről van szó, hogyha ez bebizonyosodik, hiszen nyilván még folyamatban van a vizsgálat. Tehát úgy gondolom, hogy a GDPR jó és hatékony válasz, és válasz lesz, és ez vonatkozik a, az unión kívül is, hiszen, és ez nagy siker számunkra, hiszen globális standardot, mért, mértékadó példát mutatunk. És a kollégám válaszol a másik kérdésemre. A másik kérdése, És a kérdés második fele, hogyha az a kérdés, hogy, hogy érdemes-e a Facebookkal tárgyalni, mert kapunk értelmes és érdemi válaszokat, azt gondolom, hogy vannak itt pozitív jelek, hogyha ez abba az irányba megy ezek, ez a párbeszéd, amerre reméljük, hogy egy érdemi együttműködés és munka legyen a Facebookkal, hogy a félretájékoztatással szembeni érdemi felépéshez tudunk elérkezni, akkor ez jó. Hogyha ez a Facebookkal folytatott párbeszéd oda vezet, hogy együtt, szorosan működünk együtt azért, hogy biztosítsuk a választások biztonságát, akkor, akkor szuper. És ez a meghallgatás valóban ennek a, a próbája, hogy a Facebook megnyitja a, az adattárait, valóban megnyitja magát, hogy lássák a kutatók, hogy, hogy milyen nagy a kockázat annak, hogy választási manipulációra kerülhet sor a Facebookon keresztül, és nem sokára látjuk is majd azt, hogy ez a nyitottság hogyan működik a, a, a gyakorlatban. Tehát eddig én nagyon pozitívnak ítélem azonok elkötelezettségét. Nos, elnök, hét percünk van, két kérdés, és utána már sajnos nem lesz ö, tolmácsolás, úgyhogy most Anna Gomesnek adom meg a szót. Jurova biztos asszonyhoz a kérdésem. Alexander Nix, a Cambridge Analytica elnöke posztolt arról, hogy világszerte választási kampányokat befolyásoltak. Egy másik Cambridge Analytica-nál dolgozó ember 30 országnál is többen dolgozott, ahol nagyon csúnya taktikákat használtak arra, hogy biztosítsák, hogy az illető kormányok, amelyek támogatják az állampolgárság értékesítését például nyerjenek. Szent Kicen Nevis, vagy a Grenadin esetében is ez történt. A Henyen Partners egy másik cég, ami az aranyvízumokkal kapcsolatos beruházások ügyeiben vesz részt. A Cambridge Analytica ügyben szintén felszínre bukantak a mahinációi, és együttműködtek az szea val Az Európai Bizottság vizsgálja-e ezeket az ügyeket, és vizsgálja-e azt, hogy a tagállamokban is, az Európai Uniós tagállamokban is befolyásolták-e választásokat ezek a cégek, ezek nagyon homályos cégek, és ezek a politikai befolyásgyakorlások az úgynevezett aranyvízumokra és a beruházásokra milyen hatással voltak, és talán King biztos úr Alexander Kogenről szólhatna pár szót. Moldáviában született, ez eszéllel dolgozott a választások befolyásolásán, együtt dolgozott azzal a fickóval, aki az alkalmazást létrehozta. Még a Szentpétervári Egyetemhez is kapcsolódik, úgyhogy lehetséges, hogy orosz kém. Ezt vizsgálják? Dominik asszonynak szüksége van tolmácsolásra, úgyhogy először az ő kérdését hallgatjuk meg, hogy feltársa a kérdését, és utána meghallgatjuk a válaszokat. Köszönöm szépen! Nem a Cambridge Analytica miatt jöttem el, nem Zuckerberg úr nyilatkozata miatt, vagy mert ez megmutatta azt, hogy a Facebook és a jogászaik mi mindent tudnak felsorakoztatni a védelmükben. Jurova biztos asszonyhoz azt szeret, a kérdést szeretném feltenni, hogy a az GDPR az előrelépés jelente az európaiak számára, hogyan lehet megerősíteni a védelmet az adatgyűjtés ellen, amit a Google és a Facebook végez, a Wall Street Journal szerint akár az emberek 49%-a esetében is megtörtént már az adatgyűjtés. Akkor elkezdjük a válaszokkal, amíg még van tolmácsolás. Gomes asszony első kérdésére reagálnék, mondja Jurova biztos asszony. Ja nem, elnézést először akkor a francia képviselő kérdésére. Mit akarunk a cégektől és az intézményektől? Azt, hogy feleljenek meg a GDPR előírásainak. Nem üzleti modelleket akarunk megváltoztatni, nem akarjuk befolyásolni azt, hogy hogyan értékesítik a reklámokat. Az, a cégek dolga, hogy olyan innovatív módszereket találnak ki, amik révén meg tudnak felelni a jogszabályoknak. A privacy by design és by default – alapgondolatának a bevezetése is megtörtént, az a reklámbevételek pedig a cégek politikájának az eredménye, és ez a cégek ügye. Úgyhogy nem látom, hogy erre konkrét hatás lenne. És akkor esetleg, ha most Anna Gomes kérdésére tudna válaszolni, Ha jól értem, akkor egy percen van mindössze, igaz? Igen, de azért akartuk felcserélni a kérdéseket, mert nem sokára leáll a tolmácsolás, úgyhogy a, ezért, hogy legyen még francia válasz, és akkor most a Gomes asszonynak külön válaszolhat. A legrosszabbat kell feltételeznünk, erre kell felkészülnünk, sokkal ellenállóbbaknak kell lenniük a tagállamoknak. Az adat adatok politikai kampányokban való felhasználása tekintetében a legrosszabbra kell tehát felkészülni. És nem csak a Facebookkal kell foglalkozni, hanem az egész szénával. Oktatni kell az embereket, hogy kritikusan gondolkodjanak, hogy ne legyen annyira könnyű az agymosás. Azt hiszem, hogy ez egy több oldalú helyzet. Egyrészt a problémát jelent, hogyha sérülékenyek a demokráciák és a sérülékenyek a társadalmak. Biztosítanunk kell azt, hogy az Európai Unión belül ne legyünk könnyű célpontok, és ezért hoztunk egy sor intézkedést, amelyeket az imént már elmondtam. Kérdezett az aranyvízumokról és a beruházási tervekről, nagyon alapos elemzéseket végzünk, és hogyha a Facebook analitikával kapcsolatos és a hozzájuk kapcsolódó cégek kapcsán feltárunk problematikus dolgokat, akkor utána fogunk annak menni, mert óriási a tét. King biztos úr, száz százalékig támogatom azt, amit Jurova asszony az imént mondott, a kulcsfontosságú dolog az az, hogy tanuljunk ebből az egész incidensből, és erősítsük meg, kettőzzük meg az ellenálló képességünk és a biztonságunk építését, mert nem tudjuk azt, hogy ki fog megpróbálkozni azzal, hogy beavatkozzon. De most már nagyon sok példát láttunk erre, tehát fel kell készülnünk. És ami Kogán úrra vonatkozó kérdését illeti, sajnos én is csak a táj, sajtóból tudok tájékozódni, nem tudok ennél többet. Gondoljuk-e azt, hogy időnként előfordult-e, hogy orosz befolyás próbált megnyilvánulni a belügyi vitáinkban? Hát nos, Oroszország nem az egyetlen harmadik ország, ami ezt megteheti, de az egyetlen, akikről tudok, hogy ezt hirdeti is Úgyhogy nagyon komolyan kell vennünk az ilyen jellegű befolyás kockázatát. És szeretnék még egyszer köszönetet mondani a parlamentnek. A tolmácsok ezen bejelentik, hogy a tolmácsolásnak vége szakad. To document uh, systemic examples of disinformation uh, across uh, Eastern Europe. Uh, most of that disinformation is pro-Kremlin disinformation